Good morning, everybody. Welcome to our... Jó reggelt kívánok! Megkezdjük a mai ülésünket. Mindenki megkapta a napirendet, a napirendhez nincsen semmilyen megjegyzés, elfogadhatjuk néhány bejelentés. Az interneten is hallható az ülésünk, és a 96-os hírmondónk is kijött. Ezt is megtalálják az interneten, és a dokumentumok között megtalálható az INCO kínai missziójának a dokumentációja. Wangzhouba és Shanghaiban voltunk július 17-19 között. A szakbizottságunk, hát Mici képviselő asszony vezette és Birgit Colin Langen. Ezen kívül Nikola Danti és Marco Zullo is ott volt. A misszió alatt az EU-Kína vámügyi együttműködés állt, és ezen kívül még az áru, biztonság, a digitális market, a hamisítás, az elkereskedelem, és ezen kívül Szóltunk arról is, hogy hogyan lehet az a mesterséges intelligenciát még használni. Angolul hozzáférhető a jegyzet, és a többi nyelvi verzió is hozzáférhető lesz. A szeptember 3-i ülési jegyzőkönyvéhez, ha nincsen megjegyzés, akkor elfogadjuk, és ez átvisz minket az a trilógus első témájára, ez pedig eh, a termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, akadálymentesség. Köszönöm szépen, elnök asszony, Leke Gordúr kapszót. Tehát eh, én is eh, csatlakoztam volna, de hát Almazban, Dániában voltam akkor. a hatodik eh, trilógust folytattuk múlt héten Strasbourgban, az akadálymentességről, a hozzáférhetőségről, és eh, örömemre szolgál, hogy elmondhatom, hogy eh, jelentős előrelépés történt. Új elnökségünk van, az osztrák elnökség, és az osztrákok is csatlakoztak hozzánk. A legtöbben vakációztak, de kemény volt a nyári forróságban, de azért sikerült előre lépnünk. A tárgyalások a bolgár elnökség alatt kezdődtek az idén, és nem sikerült lezárni a munkát még. Sajnos a legutóbbi trilógus lemondták a bolgárok, júniusban lett volna, és a lehetőség szerint tovább vitték ezt a dokumentumot, az osztrákok átvették. Ez nem jelenti azt, hogy igazából most kipihenhetjük magunkat, nem, igen és valami haladást azért elértünk. A múlt heti megbeszélés előtt az osztrák elnökség a tagállamoktól egy friss mandátumot kapott, hogy folytassa a tárgyalásokat. A legutolsó trilógus előtt nyolc nem megoldott pont volt, és a tagállamok pedig a nyolcból ötre adtak tárgyalási mandátumot. A legutolsó megbeszélésnél az önkiszolgáló terminálokról egyeztünk meg, ez pedig a fizetési terminálokra vonatkozik, és ezek az irányelv hatájára esnek. Azonban a fogyasztók személyes adatai val is egy jó kompromisszumot sikerült kötnünk, hiszen mindkét fél engedményeket tett, tehát jó volt. De azt is meg kell jegyeznem, hogy a megállapodás természetesen még ideiglenes, és az utolsó az önkiszolgáló terminálok tekintetében a ez a városi közlekedésre vonatkozik, és természetesen meg kell állapodnunk itt egy csomó dologban, különben nem lesz megfelelő megállapodás, és ezt is szerettem volna megemlíteni. Még van két megoldatlan kérdés, a tanácssal nem tudtunk megegyezni, ez a közbeszerzés és a beépített környezet a parlament és a tanács még eléggé messze van ezen a télen, még akkor is, hogyha új, friss mandátumot kapott a tanács. Gondolom, hogy nem nagy titok, hogy a beépített környezet a parlament többségét maga mögött tudja, és a tanács nak, illetve az osztrákoknak nagyon-nagyon korlátozott mandátuma van ebben a tekintetben. Ami a közbeszerzésre vonatkozik, nagyon nehéz kérdés a tanács számára, nagyon nehéz az osztrákoknak is, hogy minőségi mandátumot kapjanak. Megkértük őket, hogy menjenek vissza és próbálják meg még egyszer a hetedik trilógus esetében. A tanács elmozdulhat, de lehet, hogy szinte lehetetlen ebben a mandátumban eredményt elérni. Természetesen fennáll ez a kockázat, nyilvánvaló a kockázat. Az összes kisebb dolgokkal foglalkoztunk, az EC dolgokkal, de ezek a nehéz dolgok még előttük vannak, és nagyon-nagyon nehéz lesz. Előadóként azon fáradozom, hogy megakadályozzam azt, hogy szétessen a dolog, és hogy elérjünk egy megállapodást, de igazából olyan aktusra nincs szükségünk, aminek nincsen megfelelő alapja, és ami mögött nem áll a többség. És itt ebben a pozícióban megállapodhatunk. Az európai polgárok várják az eredményeket, és várják az igazi változást, nagy elvárások vannak a fogyatékossággal élők részéről. A következő trilógus novemberben lesz. Itt megpróbálunk ezekben a pontokban előrehaladást elérni, és remélhetőleg ez lesz az utolsó trilógus a akadálymentességi aktus tekintetében, de hogyha még egy trilógusra lesz szükség, akkor ezt elfogadjuk, de most kíváncsiak vagyunk, hogy az osztrákok képesek-e a csodára, ahogy ezt a nyáron már megtették, és mivel optimista vagyok, remélem, hogy sikerül elérnünk az eredményt. Ennek asszony, itt tartunk pillanatnyilag, és azonnal jelzem, hogyha újdonságok vannak. Köszönöm szépen, Morten, ezt a frissebb helyzetjelentést. Tovább léphetünk a következő témára. Egy más tagállamban jogszerűen forgalomban lévő termékek kölcsönös elismerése, és meg is adom a szót Stefanek úrnak a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony, arról tájékoztattam önöket, hogy két szakmai, technikai megbeszélést tartottunk, ahol sikerült a prioritásokat szakmai, illetve politikai részekre felosztani, és reméljük, hogy november végéig véglegesítésre kerülhet ez a témakör, ami ambiciózus, de elérhetőnek gondoljuk. Az alapprioritásunkat továbbra is érvényesnek tartjuk, tehát az indokolatlan korlátokat le kell építeni a piacra jutás útjában, illetve a piaci korlátozásokat ki kell vezetni. A bizottság és a tagállamok közötti együttműködést javítani kell a belső jogszabályok összehangolása, értékelése terén. Mi úgy tekintjük, hogy ez egyfajta probléma megoldó eljárás, egy koordináló csoportot állítottunk össze, amely a, az illetékes hatóságok és a termék kontaktpontoknak a munkáját hangolja össze. Még nincs teljes megállapodás, nincs teljes egyetértés a tanács, a bizottság és a parlament között, de úton vagyunk e felé, és a trilógus kompromisszuma már bontakozóban van. Október 18-án jövő héten tartjuk a következő trilógus ülést, és én úgy hiszem, hogy itt újabb előrelépés lesz majd. Elnök, köszönöm szépen, Ágnyú úr, kért szót. Ah, beg your pardon, it's different from the other one. Sorry. Elnézést, tehát másképp működik a rendszer, mint a másik teremben. Örülök, hogy a kölcsönös elismerésről hallhatunk itt, mert ez valóban elősegíti a Brexit megvalósulását. És hogyha bárnyi úr ezzel szembesül, azt mondja, hogy harmadik országok áruit nem lehet kölcsönös elismerés tárgyává tenni, mert nem esnek az Európai Bíróság hatáskörébe. A területi hatály nem terjed ki rájuk. De az EU és a harmadik országok között már is van ilyen kapcsolatrendszer, például az USA-val, a biztosítás és viszonbiztosítás terén, aztán van egy másik Kanadával, nagyon fontos kereskedelmi egyezmény született Kanadával ugye nemrég, és ez általában a gyártási normákra vonatkozik. Aztán Ausztráliában szintén van megállapodás autóipari termékekről, Izraellel a orvosi normák, illetve előírások terén. Ezek egyike sem esik az Európai Bíróság területén hatájába, és a Brexit így valósulhat meg, anélkül, hogy belezavarodnánk a belső piac ügyeibe. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várom ezt a, az eszmecserét. Most nem vitatjuk ezt meg, csak a trilógus állásáról hallhattunk frissebb információkat. Pascal Durand. Elnök asszony, nem a vita kedvéért, hanem csak köszönetet szerettem volna mondani Stefanek úrnak a trilógusban végzett munkáért, illetve a különböző árnyék előadókkal, frakciókkal való egyeztetéseket köszönöm, és a parlamentben megfelelő légkörben halad a munka, és a bizottsággal is jó ütemben haladunk. Köszönöm ezt a munkát. Elnök, köszönjük szépen, nagyon kedves. Schwab úr, ön is szót kért. Köszönöm, elnök asszony. Én a két dolgot egymás mellé szeretném tenni, hogyha Egnyú úr, aki megpróbál olyan benyomást kelteni, mint aki újít a parlamentben, bár jól ismeri az eljárásrendet, tudjuk, hogy a kölcsönös elismerés hogy állt a múltban, és az előadónk Stefanek úr is tudja, hogy az Unióban ez már évek óta egy meglehetősen bonyolult kérdéskör nem látok okot arra, hogy ne gratuláljunk az előadó úrnak a kiváló elvégzett munkához, és hogy továbbá, hogy a Brexitre szavazók is tudhatták, hogy milyen nehéz és bonyolult ez a feladat, de velük is elkezdhetjük ezt a munkát. Egyszerűen vesztegettük idáig az időt, másképp is lehetett volna. Kiváló munka eh, készült itt, és előreléptünk a, az áruk kölcsönös elismerésében, és eh, ahogy Pascal Durán is említette, valóban folyik a munka, és ez nagyon jó. Köszönjük! A Japánban látogató misszió beszámolóját hallgatjuk most meg. Az első két napon Schwab úr, illetve nem, Dante úr vett részt. Schwab urat kérdezem, hogy beszámolna nekünk erről az útról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden tájékoztatom a kollégákat. Kiváló egyeztetéseket tartottunk Tokióban eh, és Kiotóban. Nikola Dante volt az elnökünk, és Kiotóban pedig én magam vezettem a delegációt. Hat kolléga vett részt összességében, és a japán parlament képviselőivel találkozhattunk. Az uniótól távoli országról van szó, ezzel együtt nagyon hasonló jogszabályok vannak ott a kiberbiztonság terén 2013 óta, és az adatvédelemre vonatkozóan 2016-tól. Tehát nagyjából az uniós irányba mutatnak ezek a jogszabályok, illetve a kereskedelmi egyezmény, a JEFTA tárgyalások még továbbra is folynak, de itt is haladunk. És az intes kollégákkal szintén hatékony volt az együttműködés, és a Japánban, illetve Japánon kívül is, hiszen Japán szoros partnerségben van az Európai Unióval, ez világos. Nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben is szorosak a szálak, és Japán szeretné, hogyha az Európai Unió a jogszabályokat, illetve a normákat átadná, mert mi egyfajta úttörő vezető szerepet viszünk a globális gazdaságban, és azt gondolom, hogy a brit barátaink a Brexit után távolról majd szintén részt vehetnek ebben. Köszönöm. Köszönöm. A következő témára térhetünk, ami a módosítók vitája a fogyasztók kollektív érdekeinek a védelme terén és átadom a jelentés készítőjének a szót Dian úrnak. Köszönöm. Elnök asszony, a tegnapi szavazásról szeretném egészen röviden tájékoztatni a szakbizottság tagjait. A vasúti utasok jogaira vonatkozott ez a szavazás, és nagyon aktívan visszük előre ezt a területet, én magam előadóként, és nagyon örülök, hogy az imkon belül a legtöbb részét visszatükröződött, csak visszaélve egy kicsit a helyzettel arra kérném a kollégákat, hogy a plenáris vitáján tartsák a szemüket, fülüket, és kövessék nyomon a vélemény hátterében kibontakozó együttműködést. A témát már említette elnök asszony, itt kollektív jogorvoslati rendszerről beszélünk gyakorlatilag. Tegnap még csak angolul voltak meg az anyagok, úgyhogy csak nagyon röviden végigfutottam rajtuk. A, a módosításokból annyit láttam, hogy meglehetősen összetett feladat lesz az összes frakció álláspontját összehangolni, mert különböző irányokba gondolkodnak, széttartó álláspontják vannak. Igyekszünk kompromisszumos módosító indítványokat kidolgozni, hogy minél egységesebbek lehessenek ezek az álláspontok. Ahogy említettem, a Transzakbizottságban nagyon mm, eredményesen tudtunk dolgozni az 54-es eljárási szabály szerint, és hogyha a Jurinál e, nem is egészen így alakult, de a, a jelentés legalább egy szűk többségre számíthat és a, számítok az összes árnyék előadó együttműködésére hát térem. Néhány dolgot emelnék ki. Egyértelműen van tere annak, hogy körültekintőbben megvizsgáljuk a garanciákat a minősített entitások, szervezetek vonatkozásában, aztán néhány módosító a külső finanszírozásra, a harmadik felek finanszírozására vonatkozó javaslatokat tesz, amiket közvetetten a kereskedelmi haszon motiválhat, de nem csak ehhez, hanem non-profit szervezetekhez is kapcsolódó tevékenységek is felmerülhetnek. Aztán a saját módosítom keretében főszabályként rögzíteném, hogy az egyes fogyasztók érdekeit szeretnénk, és nem az általános fogyasztói érdekeket képviselni konkrétan. Tehát vannak olyan fogyasztóvédelmi szervezetek, amelyek non-profit szervezetként lépnek fel, de számos kereskedelmi együttműködő féllel állnak kapcsolatban, és közvetetten visszatérítést kapnak azokból a kártérítésekből, amiket megítélnek az egyes károsult fogyasztóknak, bár azt mondják, hogy itt kisebb összegekről van csak szó. De én azt hiszem, hogy ezt nyilvánosság elé kell tárni, mert úgy látom, hogy itt összeférhetetlenség veszélye forog fenn. Aztán azt is érdemes megvizsgálni, hogy egyes frakciók miért szeretnének optint, optált helyet a fogyasztó számára, hogy alapértelmezetten a fogyasztó értsene egyet a fogyasztó legalább tudjon arról, hogy egy kollektív kereset van folyamatban. Hogyha már optint akarunk, akkor vagy az érintett gazdasági társaság, vagy az illetékes hatóság legyen köteles tájékoztatni az érintett fogyasztót. Mert másképpen az én nevemben folyhat egy kereset tárgyalása, mert folyamatban lehet egy pera nélkül, hogy én tudnék róla. 300 módosító eh, indítvány került elénk, ami egy nagy kupac. A Juri jelentéstevője két héttel eltolta ennek a eh, vitáját. Ezt én is megfontoltam, és a koordinátorok ülése délután egy kicsit jó lenne, hogyha hosszabb időt szállna erre, hogy kialakulhasson valami kompromisszum, amit aztán a frakciók szélesebb körben támogatnak. Mint sem, hogy csak gyorsan áttoljuk ezt. Úgyhogy a Júrihoz hasonlóan vagy több idő kell erre, vagy pedig el kell halasztani a árnyék előadói egyeztetést jövőkethez képest. És a kompromisszum elkészülte után nem lesz egy nap se, hogy átolvassák őket, és megfontolják, és én ezt fogom majd javasolni a koordinátor külésen. Köszönöm szépen. Mr. Schwab, e Schwab úr, az EPP árnyék előadója, neki adom meg a... Äh, Köszönöm szépen. Figyelembe vettük a módosítókat, elég sok módosító jött, és most szeretnék ehhez az anyaghoz egy első áttekintést nyújtani. Éppen átnéztem hogy igazából mely módosítókat szeretnék tematizálni. Négy sorban csak számok vannak, tehát most nincs igazából értelme, hogy az egyes módosítókat megelmítsen, de bevezetésképpen csak annyit mondanék, hogy a néppárt részéről én voltam az árnyék jelentéstevő, és egy dolog az kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon érzéken anyag, és nem, nincs visszaút, hogyha elmegyünk az Egyesült Államokban, a belső piaci szakbizottság delegáció nemrég ott járt, és igazából ott a vállalkozók évente sok pénzt beruháznak abba, hogy részben jogtalan kereseteket utasítsanak. Több pénzt fektetnek bírósági eljárások ra, mint beruházásokra. Tehát igazából elpufogtatják a pénzt. Ez, hogy mondjam, ez a keresetipar. Tehát a keresetipart finanszírozzák, és nem olyan dolgokba ruháznak be, ahova kellene. Tehát nem kutatásba, fejlesztésbe, hanem perekbe. És Európa ne lépjen erre az útra. Én ezt nagyon pozitívnak tartom, hogy a többi kolléga is osztja ezt a nézetet, de nagyon fontos az, hogy milyen következtetéseket vonunk le. Hogyha most a fogyasztóvédelmet is komolyan veszük, és hogyha ezen a talajon szeretnénk valamilyen koncepciót létrehozni, akkor általában megállapíthatjuk, hogy az Egyesült Államokban a fogyasztókat sokkal kevésbé veszik figyelembe, mint Európában. Hogyha ott fogyasztóvédelmi eljárásokra kerül sor, akkor nem a fogyasztók profitálnak ebből, hanem az ügyvédek tömik meg a zsebeiket. Tehát a pénz az ügyvédek zsebér vándorol, és a fogyasztók semmit nem látnak belőle. De itt is van egy olyan benyomásom, hogy ezzel is egyetértünk. Itt elsősorban arról a kérdésről van szó, és ezt eh, hallhattuk is, hogy igazából milyen védő intézkedéseket alkalmazhatunk, hogy ezeket a túlkapásokat megelőzzük. De itt egy kicsit meg is vagyok lepődve, hogy az Európai Bizottság 2018-ban teljesen más dolgokat ír bele az irányelve, mint 2013-ban a saját tanácsi ajánlásaiba. Hiszen ez a téma nem tegnap került beterjesztésre, nem új téma, és már van arról is elképzelés, hogy hogyan lehetne itt az intézkedéseket egyszerűsíteni, meg hogy mit tegyünk. Tehát itt van például a Volkswagen problémája is, és szeretnék emlékezetni arra, hogy 2013-ban az Európai Bizottság egy ajánlást írt, és itt ilyen biztosítékokat írt le, és éppen ezért számomra érthetetlen, hogy az Európai Bizottság miért nem emlékezett már arra, amit 2013-ban leírt. Úgy gondolom, hogy a négyes cikk tekintetében eh, itt eh, szigorúbban kell lennünk, másodszorban az ötös cikkben opt-int szeretnénk, már erről is szóltak előttem, lehet, hogy ez nem túl egyszerű, de már vannak elképzeléseink, hogy hopp, ha, hagyjuk meg. A hetedik cikkbe a harmadik eh, finanszírozás nagyon keményen szabályozni kell, hogy itt ne, ne keltsünk kedvet az emberekben, hogy itt kereseteket nyújtsanak be. És Eh, amennyiben keresetek vannak, akkor ne egyéni keresetek legyenek, hanem legyen csoportos, és eh, itt eh, ténylegesen meg kell nézni, hogy milyen összefüggés van a kár és a károsult esetében. És itt igazából legyen, tehát egyenlő fegyverekkel küzdjenek az alperes és a felperes, és itt ne legyen nyitott lista, hanem zárt lista legyen, ahogy ezt az egyes mellékletben kérjük, és igazából még nincsen hatástanulmány sem, tehát ezt az egész dolgot itt megbízható alapokra kell helyezni. De uh, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kicsit össze van fércelve. És ütősebb érvekre van szükségünk, és nagyon érzékeny témáról van szó, éppen ezért időre van szükségünk, hogy a fontos kérdéseket ne egy kompromisszumos módosítóba oltjuk meg, hanem az egész dolgot értékeljük ki, mielőtt döntés születik. Köszönöm. Köszönöm az SND részéről, Virginie Rozier. Később jön, úgy hallom. Az ALDE részéről Szelimovics úr van itt. Ő is képviseli a árnyékelőadót. Köszönöm, Matthias nem lehetett itt, és ő kért meg engem, hogy helyette mondjak el néhány dolgot. Szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját. De Jong úr nagyon sok dologról beszélt már, az előző megbeszélésünkön már kifejtettem néhány aggályunkat, és ez a módosítókban is tükröződik. Először is eh, szeretném eh, azt elérni, hogy minimális harmonizáció legyen ez az irányelv, ami kiegészíti a már létező tagállami mechanizmusokat, illetve a feljogosított egységek teljesen átláthatóak kell, hogy legyenek a finanszírozásukkal kapcsolatban, és ez kell, hogy legyen a négyes cikk alapján az egyik kritérium a feljogosított egységek vonatkozásában. Eh, a eh, a hatos cikkben eh, szereplő kivételes eljárás az nem válhat a normává. Emellett jó koordinációra van szükség. A 16-os cikk az többféle határon átnyúló koordinált fellépést, képviseleti tevékenységet felsorol, jobb koordinációra van szükség ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön, köszönöm, és akkor szívesen működök együtt önökkel, zöldek részéről. Köszönöm a raportőrnek is a nagyszerű munkát, amit elvégeztek ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók, illetve más csoportok, amelyeket hátrányosan érint egy olyan botrány, mint például a dieselgét, kapjanak kollektív jogorvoslati lehetőséget. Ez nem csak a fogyasztókra kell, hogy legyen korlátozva, mert a dieselgét esetében például természetesen az autótulajdonos fogyasztókra szintén negatív hatással van, egészségügyi kihatással ez a botrány, de valójában mindenki számára, aki az utcán mozog. Ezért eh, az én módosítóimmal egy nyílt listává szeretném tenni a függeléket azért, hogy a munkájuk vagy egészségükben károsodott személyek is figyelembe legyenek véve. Azt sem értem teljesen, hogy miért hasonlítjuk állandóan magunkat az Egyesült Államokhoz, amely egy olyan modellt alkalmaz, ami teljesen eltér a bizottságitól, a bizottsági javaslattól, különös tekintettel arra, hogy eh, ha nekünk vannak nagyon jól működő kollektív eh, jogorvoslati eszközeink, amelyek valójában tovább mennek, túlmennek, túlmutatnak azon, amit a bizottság javaslatain, és itt eh, az Aldével egyetérve azt gondolom, hogy minimális harmonizációra van szükség annak érdekében, hogy a már létező modellek védelmét semmiképpen ne rontsuk le, emellett az opt-out rendszert fenn kell tartani, egyes esetekben ez nem lesz túl könnyű. Eh, annak érdekében, hogy elérjük gyakorlatban is a különböző fogyasztói csoportokat, és motiváljuk őket akkor is, hogyha az egyéni kompenzáció lehetősége eh, kicsi, ami pedig a feljogosított egységeket illeti, így nyilvánvaló, hogy nem profit alapon képzeljük el a dolgokat, ha ezt tovább akarjuk tisztázni, akkor erre nyitottak vagyunk, ugyanakkor a feljogosított egységek definíciója sem lehet túlságosan szűk, nem zárhatjuk ki a már létező különböző jól működő fogyasztóvédelmi rendszereket, amelyek az egyes tagállamokban működnek a, az adhok fogyasztói csoportok, illetve egyéb felek is elvileg befogadhatóak kell, hogy legyenek, amennyiben nem profit célú kezdeményezésről van szó. Remélem, hogy nagy hatással tudunk lenni a Juriban folytatott vitára, és rá kell szánni az időt, hogy a lehető leghamarabb elkészítsük a jelentést annak érdekében, hogy tényleg befolyásolni tudjuk a Júri munkáját. Köszönöm. És akkor most, ahogy mondtuk, Virginie Rozier is megérkezett. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretném a támogatásomról biztosítani a bizottság régóta várt javaslatát. Különböző politikai frakciók beleértve az enyém is, enyémet is, a fogyasztóvédelem közelmúltbeli esetei alapján azt mondjuk, hogy nagyon is hozzá kell nyúlni ehhez a témához. Egy olyan javaslatot tett le a bizottság, amely egyrészt harmonizációt hoz, másrészt pedig rugalmasságot, mozgásteret a tagállamok számára. Nyilván néhány pontosításra szükség van, alapvetően a raportőr aggodalmait, illetve mások aggodalmait én osztom, különös tekintettel a, másfelől viszont az EPP se aggodalmakat nem feltétlenül, mert túlságosan redukálják a, a szöveg hatáját. Ami a minimális harmonizációt illeti, fontos pontosítani, hogy egy harmonizációs, minimális harmonizációs irányelvről van szó, megtarthatják az ennél nagyobb fokú védelmet a tagállamok, amennyiben van nekik ilyenjük. Ami a hatályt illeti, fontos egy széles hatályt fenntartani. Nem tudok nem osztom azoknak a kollégáknak a véleményét, akik a mellékletet hiszednék, eh, illetve arra való utalásokat. Én eh, ezt eh, valójában még a versenyre is kiterjeszteném, és egy ilyen módosítót be is nyújtok, ami a különböző fokú fogyasztói védelmet illeti különös tekintettel az utasokra, ott a jelenleg folyó felülvizsgálatok fényében is meg kell ört, őrizni az egységes eljárást, hogy ténylegesen meg legyenek védve az utasok jogai ami a feljogosított egységeket illeti, nem örülök annak, hogy egyesek csökkenteni akarják ezeknek a számát. A, azt gondolom, hogy a bizottság eléggé kiegyensúlyozott volt. A a harmadik fej, fél általi finanszírozás kérdése egy különösen éles kérdés, ott azt gondolom, hogy teljes átláthatóságra van szükség, ami pedig a különböző reprezentatív intézkedéseket illeti, ott én egyetértek azzal, hogy nem kell, hogy egy egyértelmű döntés szülessen arról, hogy a gyakorlat az jogsértő volt ahhoz, hogy a szankciórendszer beinduljon. Én aggódom azon módosítók miatt is, amelyek a kártérítési jogorvoslatokat csökkenteni szeretnék azoknak a számát és lehetőségét, például a 108-as módosító az EPP részéről. Valójában kiüresítenénk ezt a szöveget, hogyha ezt követnénk tehát alapvetően alásnánk a szövegnek a filozófiáját, filozófiáját mivel bonyolult témákról van szó, nincs okunk arra, hogy joghézagot vigyünk be a rendszerbe, e, tehát e, a deklaratív döntések e, illetve az azok hatása a kártérítésre egy olyan kérdés, amivel komolyan foglalkozni kell. A hatos cikkről van szó, eh, ami pedig a kis eh, károkat illeti, én azt szeretném, hogy az összegtől függetlenül megkapják a eh, kártérítést a fogyasztók. Ha tényleg nagyon kis összegről van szó, akkor valóban látom, hogy adott esetben egy alapnak az alkalmazása, amely fogyasztóvédelmű, fogyasztóvédelmi célú eh, érdekes lehet. Eh, mielőtt befejezem, aláhúzom azt, hogy valóban tájékoztatni kell, és ez nagyon fontos a fogyasztókat, a különböző jogorvoslati lehetőségekről, illetve eh, hogy meg tudják tartani azokat a bizonyítékokat, amelyek szükségesek az eljárásokhoz tehát még egyszer köszönöm a raportőrnek a munkáját, és remélem, hogy nagyon izgalmas beszélgetéseket folytatunk majd. Köszönöm most az Európai Bizottság részéről. Rodríguez asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek, valamint a többieknek is a az értékes felszólalásai. Természetesen mi is megnézzük a módosítókat. Néhány ilyen félelemre már itt reagálnék eh, azzal kapcsolatban, hogy eh, lehet-e Eh, visszaélni a rendszerrel. Nem akarjuk az amerikai class action-t átvenni. Egy eh, olyan mechanizmust használunk, eh, a kollektív jogorvoslat rendszereit, amelyek már a tagállamokban is léteznek, illetve különböző óvintézkedéseket is megfogalmazunk, csak a feljogosított egységek indíthatnak egy ilyen eljárást bizonyos feltételek alapján. Azok a rendszerek, amelyek Amerikában túlzott pereskedéshez okoznak, túlzott pereskedés okoznak, mint a, a, a különböző fishing expedition ahogy arra fele hívják. Ez nem egy olyan nem egy, nem, egy, nem egy olyasmi, amit át akarunk venni, ezt, ezt korlátozni akarjuk. Schwab úr feltette a kérdést, hogy miért nem vettük be az ajánlásnak az összes kritériumait. Nos, ez a, a a különbségből fakad, hogy az ajánlások és az irányelvek között mi a különbség. Ugye az ajánlások ajánlanak, itt pedig egy irányelvről van szó. A bizottság nem akart beavatkozni az egyes tagállamoknak az eljárásjogi szabályaiba, ugyanakkor a vesztes fizet elv az egy olyan elv egyébként, amely a tagállamok nagy részében érvényben van. Viszont a büntető kártérítés, ami az amerikai rendszerben van, ezek nem léteznek a mi tagállamainkban, és az irányelvben is egy preambulum bekezdésben kimondjuk, hogy ez nem elfogadható, és nem is akarunk ilyesmit. Nyilván nem akarok elébe menni a kollégium vitáinak, de egyetlen egy tagállam kivételében a tagállamokban, ahol van kollektív jogorvoslat, nincs büntető jellegű kártérítés. Én a kritériumokkal kapcsolatban is hallottam az önök aggodalmait a feljogosított egységek vonatkozásában. A tanácsban is volt erről vita, mi Készen állunk arra, hogy ezeket a kritériumokat megerősítsük, különös tekintettel az átláthatóságra, a finanszírozás átláthatóságára. Ami az opt-in opt opt-out-ot illeti, ez egy olyasmi dolog, amely a kapcsolatban semlegesek akartunk maradni, mert vannak olyan tagállamok, ahol opt-in van, vannak olyanok, ahol opt-in van, van, ahol az opt-in opt-out kombinációja van, és ez mind a kettő mellett lehet érvelni. Azt szeretnénk, hogy a javaslat, illetve a javaslat ebben a vonatkozásban semleges legyen, és szabadsága legyen a tagállamoknak. Ami a kis összegű kártérítéseket illeti, vagy a kis összegű eseteket illeti, itt nem arról van szó, hogy meg akarjuk fosztani a fogyasztókat a javaslattal attól, ami jár nekik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egyes esetekben aránytalan lehet az összeg kicsiny volt miatt, már a számula, számítási nehézségeknél, számí, számolási nehézségek miatt is, hogy az egyes fogyasztók mennyi kártérítésre jogos, jogosultak. Ami a hatáját illeti a javaslatnak, a mi vezérfonalunk az az, hogy nem csak a nagy fogyasztóvédelmi szabályokat akarunk, szabályokkal akarunk foglalkozni, hanem más olyan szabályokkal is, amelyeknek vannak rendelkezései a fogyasztók jogaira vonatkozóan, például a tájékoztatáshoz való jogra vonatkozóan. Ez volt az elvünk. Természetesen ki lehet terjeszteni a hatályt, de mindenképpen észben kell tartani, hogyha kiterjesztjük, akkor az csak olyan olyan jogszabályokat érinthet, amelyek ténylegesen valamilyen fogyasztói jogot fogalmaznak meg. Ami a jogokat illeti, és itt elsősorban a légi és vasúti közlekedésre gondolok, egységesen akarjuk ezeket kezelni. Itt a mi javaslatunk arról szól, hogy ha az új mechanizmusok, amelyekről éppen most zajlik a vita a társjogalkotók között ezen a két közlekedési területen, hogyha ezek bizonyos egyéni, tehát nem kollektív jogorvoslati rendszert adnak az utasoknak, azt akarjuk majd megvizsgálni, hogy az elégséges e az a védelem, E, amennyiben elégséges az ott lévő védelem, akkor e, meg lehet gondolni, át lehet gondolni azt, hogy szükség van-e még kollektív e, jogorvoslatra is. De valójában elvben nem akarjuk kizárni ezt a két ágazatot, sőt, ellenkezőleg valójában bent akarjuk tartani. Ami a minimális harmonizációt illeti, ezzel kapcsolatban sok megjegyzés elhangzott, és a módosítók egy jelentős része is erről szól. Ez egy minimális harmonizációs eszköz abban az értelemben, hogy szeretnénk, hogy a tagállamok fenntartsák az egyéb kollektív eh, jogorvoslati eszközöket, amelyek adott esetben rugalmasabbak és nagyobb védelmet nyújtóak, mint eh, az európai javaslatok. Az Európai Unióban és tagállamaiban az irányelv elfogadása után lesznek olyan közös intézkedések, amelyek minden tagállamban léteznek. Itt most befejezném, de azt még el akarom mondani, hogy a bizottság mindenképpen nyitott arra, hogy együtt működjünk a társjogalkotókkal, annak érdekében, hogy tovább tisztázzuk ezeket a módosítókban is felvetett problémákat. Én köszönöm az elkötelezettségét ennek a bizottságnak, különös tekintettel az időzítésre. E, én e, azt értem, hogy persze rá kell szánni a megfelelő időt, a bizottság azonban önök is tudják, azt szeretné, hogyha ezt az anyagot elfogadnánk a parlamenti választások előtt, és ez a mi érdekünk, ebben fogunk együttműködni önökkel. Köszönöm, szépen. Visszaadom a szót az előadónak. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a nagyon fontos mechanizmus olyan, amit nagyon óvatosan szabályozni kell, hiszen eh, a 28 tagállamból 19 rendelkezik eh, a csoportos eh, jogorvoslat lehetőségével. Ez pedig jobban ki kellene terjeszteni, mint a fogyasztóvédelem területét. Nagyon fontos az, hogy a szakszervezetek, a kisebb vállalatok, de egyének is élhessenek ezzel, akik valamilyen kollaterális jogsértés áldozatai lettek, de technikailag nem minősülnek fogyasztónak. A legutóbbi Ryanair ügylet miatt is úgy gondolom, hogy az összes szektort be kell vonni tehát az utasok jogai, az egészségügy, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan terem, nagyon sok olyan hely van, ahol szükség lenne ilyen csoportos keresetek, csoportos jogorvoslat lehetőségére. Igenis legyen egy kollektív, de egyéni keresethez joguk. Tehát attól függően, hogy melyiket preferálják. Tehát van az úgynevezett minősített egység, és ennek pedig ismertetni kell a munkáját, tehát sokkal erősebb hangon kell erről szólni, hogy igazából mindenki részt vállalhasson ebben a folyamatban. A kollégáimmal én is benyújtottam néhány módosítót, hogy mennyire fontos a kommunikáció, de szeretném a legjobb gyakorlatokat is bemutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Denise Young előadó, elnézést, elnézést, Denis semmi probléma. Denis megadta a lehetőséget, hogy hozzászóljak. Hallottam, amit Rodriguez asszony mondott a bizottság részéről, és kétség sem fér hozzá, hogy ez nagyon bonyolult dolog. De hogyha ha nincsen módszerem egy e, ilyen bonyolult dolog megoldására, akkor inkább nem nyúlok hozzá. Ez volt a lényege. Nagyon sokszor hallottam, hogy a bizottság már azon fáradozik, hogy javítsa a javaslatot, hiszen saját véleménye szerint sem jó, amit benyújtott a parlamentnek ebben a formában. És az itteni kollégák átdolgozzák a javaslatot, és ez egy olyan javaslat, amelyet nem gondoltak át megfelelő módon. Másodszorban. Úgy gondolom, hogy az ügyvédek, és jól ismerem az ügyvédeket, mert én is az vagyok. Várják már a javaslatot, hogy megkapják az esélyt. Nem tudom, hogy miért nem akarja senki sem eh, megnézni a kockázatokat, nem figyel a kockázatokra, amik itt benne vannak, de miatt a javaslat miatt szerintem egyetértünk ebben a pontban a bizottsággal. De hogyha egy minimális harmonizációt célzunk meg, akkor nem állíthatjuk eh, le azok, azt a sok mérges hatást, ami ezután jön. Tehát ez nagyon sok mérget fog szülni. Tehát aztán lesz itt a fórum shopping, nézzük meg Máltát, nézzük meg Hollandiát, ahol van lehetőség a kollektív jogorvoslatra, és vannak olyan tagállamok, ahol teljesen más a nemzeti rendszer. És hogyha ezeket a nemzeti rendszereket összekeverjük a minimális harmonizációban, akkor nagyon gyakran egy mérgező koktélt kapunk ebből. Tehát nem állíthatjuk utána le a dolgot. Éppen ezért az aggájaimat osztom meg a kollégákkal, hogy legyenek nagyon óvatosak, mielőtt a javaslataikat itt feldolgozzuk. De el kell mondanom, hogy vannak cégek az Európai Unióban, amelyek valószínűleg küzdködni fognak majd egy ilyen javaslattal. És utána az is probléma azon kollégák számára, akik a tagállamaik eh, jogrendjét képviselik. Tehát szerintem a kockázatok eh, minden tagállamban megtalálhatók. Köszönöm. Köszönöm szépen, végezetül pedig Denis de Jong. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid lehetek. Azzal ellentétben, amit eh, Andreas mondott, a bizottság hozzászólását én hasznosak tartom, hiszen hidakat építhetünk ezekkel a javaslatokkal, és egyetértek azzal is, hogy a minimális harmonizáció az alapvető, a nagy többség a minimális harmonizáció mellett van, és hogyha vannak veszélyek, akkor ezekről beszélnünk kell. De szerintem nem várhatjuk el, hogy ez a rendszer eltűnik, amely nemzeti szinten működik. Azért, mert van ez az irányelv. Ami az időt illeti, itt a Jurival együtt kell működnünk, és nagyon szorosan figyelemmel kell kísérni az ő menetrendjüket is, hiszen az a benyomásom, hogy szerintem a legjobb lesz, hogyha a koordinátorokkal ezt megbeszéljük ma délután, de a Juri is prioritást ad az elmélyült vitának, mint hogy itt ezt elsiessük hogy elhamarkodjuk. Nagyon jó, hogyha az árnyék előadók lényegében lényegében vitáznak el a dolgokon, ahelyett, hogy itt kapkodjunk, hogy hol van a többség. Köszönöm szépen. Köszönöm. November 21-ig lehet a kompromisszumokat benyújtani, és november 22-én lesz itt szavazás. A következő napi rendi pontunk pedig egy, a módosítósok megvitatása a határokon átnyúló egészségügyi ellátásokról szóló irányelv végrehajtásának tekintetében. Grappini asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Jelentéstevőként megpróbáltam már az első árnyék előadói megbeszélésen, ami tegnap volt, köszönöm szépen. Tehát megpróbáltam a módosítókat valahogy összhangba hozni egymással mindenek előtt az összes előadó függetlenül a frakciójától azon a véleményem volt, hogy az az irányelv, amely már öt éve hatályban van, nem ért el a célját. Éppen ezért meg kell néznünk azt is, hogy a végrehajtás hogyan is alakult. A tegnapi megbeszélésen pedig megmutatkozott, hogy öt évvel később 26 tagállam még mindig nem hajtotta végre, és a másik kettő is tudja, hogy nem működik a rendszer, pedig ők ezt már végrehajtották. Tehát mindenképpen interoperabilis megoldásokat kell találni, funkcionális megoldásokat, de az is világos, hogy abból a premisszából kell kiindulnunk, hogy az egészségügyi ellátás jár az Európai uniós polgároknak, és most köszönöm mindenkinek, aki módosítót nyújtott be, és a kompromisszumos módosítókat is köszönöm, és szeretném elmondani a szakbizottságnak és a szakbizottságnak is a következőt. Nagyon elégedett vagyok, hogy igazából ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, hogy magunkénak valljuk a jelentés filozófiáját, de Éppen ezért egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely nem csak elméletben, nem csak papíron működik, hanem eh, ténylegesen végrehajtható. Mivel megvannak a nemzeti kapcsolattartó pontok, és eh, mégsem működik a rendszer. Mit csináljunk, hogy a pacienseket informáljuk, hogy igenis vannak ilyen nemzeti kapcsolattartó pontok, ahova fordulhatnak. Igen, azt is megállapíthatjuk, hogy a paciensek nem ismerik a jogaikat. Tehát a polgárokat hogyan lehet a különféle tagállamokban informálni a jogaikról? Tehát ez nagyon bonyolult, a jelenlegi rendszer is nagyon bonyolult, és amikor még találkozom a polgárokkal, akkor is látom, hogy nem értik, nem tudják. Hogyan tudjuk megoldani azt, hogy például a visszatérítési időt lecsökkentjük. Ez is számos országban egy eh, probléma. És eh, most eh, szeretnék köszönetet mondani a csapatunknak az együttműködésért. Igazából ez csak egy vélemény a szakbizottságnak, de van más szakbizottság is, amely foglalkozik ezzel. De mi úgy fogjuk fel, hogy eh, a belső piac részéről kapjuk, tehát ez egy belső piaci kérdés, és hogyha most úgy cselekszünk, hogy eh, a tevékenységünk nincsen konkrét eredmény, akkor megint nem érünk el semmit. Most eh, hét kompromisszum van, és a hét kompromisszumot próbálom harmonizálni, aztán még a adatgyűjtés monitorozásáról is szól egy, aztán van egy orvosi vízi, tehát az, az orvoshoz menésről szóló jegyzőkönyv, és így tovább. Figyelembe vehetjük az illetékes szakbizottságba ezeket a dolgot, de nagyon örülök annak, hogy megkaptam ezt a feladatot, hiszen tudom, hogy nagyon nehéz itt az irányelv konkrét végrehajtása. És az egészségügyi a határokon átnyúló egészségügyi ellékás legyen hatékony mindenkinek és mindenhol az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen. A néppárt részéről Buzoly úr szokott hozzászólni, de nincs itt most Szulik úr kap szót.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 Elfogadom a megjegyzéseit is. Igazából semmi hozzáfűzni valóm nincs már ehhez. Tehát egy dolgot mondanék még, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy végre már egy irányelv, amit átültetnek a tagállamokban, végrehajtják, és akkor utána elgondolkozhatunk azon, hogy eh, hogyan lehet javítani. Tehát szerintem nem jó az, hogyha megszavazunk egy irányelvet, és utána meg nem törődünk vele, hogy hogyan ültetik át, illetve hogyan hajtják végre. De nagyon fontos, hogy a polgárok megfelelő információkat kapjanak. És csupán annyit fűznék még hozzá, hogy nem szabad a polgárokat alábecsülni, hiszen az internet korában mindenki minden információhoz hozzájut. Hogyha arra gondolunk, hogy csak is a diplomások értik az irányelvet, akkor az nem jó. Akkor talán jobb lenne, hogyha megnéznénk, hogy a jogszabályokat hogyan lehetne úgy egyszerűbben megszövegezni, hogy mindenki értse őket, de ezt csak úgy mellékesen mondtam, és most köszönöm fáradozásaikat. Köszönöm szépen. Az Alder részéről Szelémovics úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy Grappini asszonynak köszönöm szépen a jelentéstevőként elvégzett kiváló munkát, remek hangulatban, végezte ezt a munkát. Kulcsfontosságú irányelvről van szó, és már is megkésett a páciens mobilitást, a beteg mobilitást hivatott elősegíteni, hogy más országokban kezeltetessék magukat a betegek, illetve megkapják a megfelelő tájékoztatást erre vonatkozóan. Biztosíthatom mindkét kollégámat, hogy még ha egyetemi diplomája van az embernek, akkor sem könnyű megérteni. Én megpróbáltam, és és nem sikerült, teljesen lehetetlen. Úgyhogy örülök, hogy valamennyi árnyék előadó úgy tűnik egyetért az abban, hogy a tagállamok felé egy nagyon erős jelzést kell küldeni az irányelv késői átültetésével kapcsolatban. És még egyszer fel kell hívni arra figyelmet, hogy például 14 ország a rövid átfutású kritériumokat még nem érvényesíti, erre pedig felhívta a jelentésben a bizottság. Enélkül a beteg egyszerűen nem tudja, hogy mire kell előzetes hozzájárulást kérni, mert ezeket a kritériumokat a tagállami hatóságok még nem vezették be hivatalosan. Hogyha az ember nem tudja, hogy mennyit kell fizetni az egészségügyi ellátását egy másik tagállamban, akkor túl nagy a veszélye annak, hogy e, ez sokba kerül, és ezért nem vállalja. Aztán a távellátás egyes tagállamokban egészen másképpen működik, van, ahol ezt fedezik, van, ahol nem, és örülök, hogy a jelentést készítője ezek közül sokat beépített, a szövegbe, és örülök, hogy a parlament egységesen kiáll, hogy nyomást kell gyakorolni a tagállamokra a hatékonyabb átültetés érdekében, hogy a betegek megválaszthassák a kezelés helyszínét, illetve hogy mely tagállamban szeretnék a kezelést igénybe venni, és milyen feltételekkel. Köszönöm szépen még egyszer Grápini asszonynak a kiváló munkát, és a többi árnyék előadónak is a, a munkát, azt hiszem, hogy nem lesz gond a jelentést véglegesíteni. Elnök, köszönöm. Visszadom Grappini asszonynak a szót, hogyha kívánja az eddigieket kiegészíteni. Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak meg szerettem volna köszönni az elmondottakat, és eh, eh, remélem, hogy a bizottság is képviseltetve magát meghallja ezeket az észrevételeket, és hogy mennyire fontos, hogy együttműködjünk a tagállamokkal az egyszerűsítés érdekében. Hiszen egy egész kupac dokumentum kitöltendő különböző feladatok nehezítik a betegeknek a döntését, ahelyett, hogy egyenként egy-egy dokumentummal el lehetne intézni. Meg lehetne oldani az ellátást jelentéstevőként én is szembesültem azzal, hogy még hogyha az ember iskolázott, akkor is nehezen boldogul ezzel a feladattal. És remélem, hogy nem tétlenség követi majd a munkánkat a bizottság, illetve a tagállamok körében. Három területen ugyanis kötelezettségek nehezednek rájuk, de tájékoztatási kötelezettségük van, egyszerűsíteniük kell, illetve hatékonyabbá kell tenniük, a, mm, és kevesebb költséggel igénybe vehetővé kell tenniük az egészségügyi ellátásokat. Tehát aki más tagállamban szeretne egészségügyi ellátást igénybe venni, annak legyen meg erre a lehetőség. És eh, ez nagyon fontos, remélem, hogy jól alakul a jelentés. Elnök, köszönöm. Novemberben következik ennek a szavazása. Most pedig rátérünk a kereskedelmi ügyletek késedelmes fizetése elleni harc témakörére. Lara Komi kapja meg a szót előadóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a konstruktív együttműködésért. A téma lényegére térve, 2011-re nyúlik vissza ennek az irányelvnek a hátre, illetve a késedelmes fizetések, 30 napos átfutása, leszorítása volt a kitűzött cél, és az volt a szándékunk, hogy a hitelezőt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Az irányelvet a tagállamok csak elszórtan alkalmazzák, illetve ültették át. Olaszországban az átlagos fizetési átfutás 104 nap például, az európai átfutási idő átlaga 47 nap, és a szállítók számára fontos kérdéskörről van szó, különösen, hogyha a kis és közepes vállalkozások szempontjából nézzük ezt. Elvégzik a munkát, leszállítják az árut, biztosítják a szolgáltatást, és nem kapják meg a nekik járó kifizetést. Ezzel foglalkoznunk kell, és a 2011-es irányelv annál is aktuálisabb, hogy a mai nehéz körülmények közepette négy területen is sürgősen alkalmazni kell. Egyrészt ki kell kényszeríteni egy határidőt, le kell szorítani a fizetések átfutási idejét, és a nagyobb cégekről a kisebb cégekre is ki kell terjeszteni. Egységes feltételeket kell létrehozni, hogy ne alakulhasson ki tisztességtelen verseny megfelelő kártérítési formákat kell bevezetni. Egyes tagállamokban, Spanyolországban például van egy olyan rendelkezés, hogy az állam veszi át a nem fizető adósnak a szerepét, hogyha nem történik meg a teljesítés határidőre. Ez egy jó példa lehet, ezt kellene terjeszteni. Ez a fejlődésnek az iránya, de csak hogyha kötelezővé válik, máskülönben visszalépünk. A harmadik fontos terület, hogy a tagállamokban az ellenőrzési rendszer legyen szigorúbb, illetve állítsák pellengérre, hozzák nyilvánosságra nem fizető adósoknak a nevét, hogy ez egyfajta stigmává váljon, ahogy mondani szoktuk. Aztán ne csak egy fehér lista készüljön a jó fizetőkről, hanem a fegyelmezetlen fizetőkről legyen egy fekete lista is és a szállítókat természetesen élénken érdekelni fogja majd az erre vonatkozó információ. És nyilván minél gyorsabban megtörténik a pénzügyi teljesítés, annál jobb a helyzet. Van felső határ is természetesen, de lejjebb kell szorítani az átfutásokat, hogy a gazdaság zökkenőmentesen működjön. Olaszországban például szabálysértési eljárás indítható a késedelmes teljesítését. De ez abszurdul kevés. És a jelentés tervezetében ezért is áll, hogy példát kellene statuálnunk, nekünk kellene a teljesítésekben élen járni, ahelyett, hogy hátukólagunk uniós szinten. És természetesen én készen állok, nagyon szívesen beépítem mindenkinek az ötleteit, hogyha ezek a továbbfejlesztést szolgálják. Nagyon komoly eltérések vannak a tagállami gyakorlatok között. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet a beszállítók készpénz folyamatait, likviditását határidőre biztosítani most megszületett a jelentés tervezete, ami pedig a módosítók határidejét illeti az október 17-e. És kérem, hogy jelezzék, hogyha ezt nem tartják tarthatónak, aztán november 21-22-e között várható az IMCO szavazás, december 16-a, eh, a következő időpont, és aztán remélem januárra a plenárisra kerülhet. Meglehetősen feszes az ütemezés, úgyhogy igyekszünk mielőbb elvégezni ezt a munkát. Ez jó a KKV-knak, jó a beszállítóknak, és a vállalatok közötti kapcsolatrendszer szempontjából sem lehet hátrányos egységes feltételeket szeretnénk, és én számítok az árnyék előadók együttműködésére, egy sor megbeszélést tartunk, igyekszünk az optimális megoldást megtalálni, és erre teljesen nyitott vagyok. A szociáldemokraták részéről Grappini asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lara, köszönöm az elvégzett munkát, teljesen egyet is értek az elhangzottakkal, én KKV-két felelős miniszter voltam, amikor átvettük ezt az irányelvet, és sajnálatos módon ebben a jogszabályban is vannak nehézségek. Nem sikerült a hatékony végrehajtás, mert nem csak etikai megfontolás, hogy 30 és 60, maximum 60 napon belül megtörténjen a teljesítés, hanem itt egy egész nem fizető láncról beszélhetünk, ami adósság láncot eredményez. És nem etikus, hogyha maga az állam sem fizet. És pontosan ezzel is foglalkoztam miniszterként. A jogállamiság érvényesülni kell, hogy tudjon. A nagy cégek kötelesek, a nagy cégek, még ha egymásnak fizetnek is, a kis cégeknek sokszor nem, több mint fél évig elcsúszik a kis beszállítóknak a kifizetése. És igazából a lánc végén állók látják ennek a legnagyobb kárát. Egy beszerzésben például. Tehát azt gondolom, hogy ennek a megoldása mellett kell kiállnunk. És elnök helyettesként is amikor a KKV-kkal foglalkozunk, azt mondhatom, hogy a legutóbbi vitánkon szeptember 21-én a kkv ktől ugyanazokat a panaszokat hallhatjuk újra és újra. Az irányelv túl nagy mozgásteret biztosít. 30 napot, 60 napot, 60 napon túli fizetés is megengedhető egyes esetekben. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyértelmű felső korlátot kellene bevezetni. A bizottság elemezte a helyzetet, és azt derítette ki, hogy a késedelmi pótlékokat a cégek 50%-a esetében ki sem vetik. Mondjuk kereskedelmi pereket lehetne indítani, ezek sokba kerülnek. Egyes országokban ez két-három évig is elhúzódhat, és az érintett cég addigra már bőven tönkre megy. A jogszabály céljai közé tartozik az is, hogy az állam a maga megfelelő szerepét betöltse, vagyis hogy a tagállam viszonyaira testre szabja a rendelkezéseket. Nagyon sok több értelmű rendelkezés maradt. Jelentéstevőként ezeket is egyértelműsítenünk kell, hogy végül gyorsulhassanak a teljesítések, illetve az adósságlánc ne tudjon kialakulni. De aztán a banki költségeket is tekintetbe kell venni. A KKV-knak folyamatosan finanszírozniuk kell a működésüket, termelniük kell, és ez sokszor bankhitelekhez vezet. Hitelt kell, hogy felvegyenek. A banknak fizetett kamatot pedig a nem időben teljesítő kellene, hogy átvegye nagyon fontos a tőkehiány a KKV-knál, a, a pénzügyi stabilitások nem megfelelők, nem tudnak hitelezni, tehát ezért is nagyon lényeges, hogy megoldást találjunk erre, illetve hogy az irányelv a tagállami jogszabályok keretében a kívánt eredményeket el is érje, és ez eddig nem valósult meg, a KKV-k nem menjenek tönkre. Elnök Sulik úr, önél a szó. Ehm, Köszönöm szépen. Egyetértek a legtöbb megjegyzéssel. Támogatni is fogom a javaslatot, de néhány megjegyzést azért hozzáfűznék. Először is. Tehát, hogy az egy méret mindenkire jó, tehát örülök, hogy nem használják ezt néhány szektorban, megértem, hogy a fizetési határidőknek hosszabbnak kell lenni, máshol rövidebbnek kell lenni. Éppen ezért örülök, hogy a 21-es pontban ez az elv ismét megkérdőjeleződik. Tehát, hogy az egy méret mindenkire jó. Ez a 6,5 millió munkahely, amit itt kikalkulálnak, én nem tudom, hogy ki hogyan jutott erre a számra. Én nem tartom ezt túlságosan észszerűnek, hiszen hogyha a fizetést meggyorsítják, akkor azok, akik a pénzt megkapják, nyilván jobb cashflow-val rendelkeznek, csökkenek a költségek, munkahelyek teremtődhetnek, de igazából ez negatív módon azoknál csapódik le, akiknek fizetniük kell nem tartom igazából túl korrektnek ezt a 6,5 millió munkahelyet. Ezen kívül támogatom még azokat a javaslatokat is, amelyek azt kérik, hogy információs kampányokba többet ruházzunk be. Ezeket a tagállamoknak kell végrehajtaniuk, hogy a KKV-ket jobban tájékoztassák. hogyha vállalatok, illetve egyes személyek információkra tartanak igényt, akkor ezeket az információkat egyszerűen be lehet szerezni. De hogy a vállalatok, sőt az államok is kötelezettséget vállalnak, hogy jó példát mutassanak, hogy betartják a határidőket a szolgáltatásoknál és az áruknál, az jó, hiszen így gyorsítást érhetünk el. Egyrészt egyre szigorúbbak a szabályok a magán alanyok számára, és általában az állam meg nem tartja magát a szabályokhoz. Ennyit szóltam volna a részemről. Köszönöm szépen Alde Szelimovics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Komi asszonynak szeretnék elsőként köszönetet mondani, kiváló az elkészült jelentés szövege, és jó kiinduló pont az egyeztetéseinkhez. A jelentésben szerepel, hogy a lényegi oka a késedelmes teljesítésnek két tényezős, a vállalati kultúra, illetve az erőviszonyok az ellátási láncban. Csak nem kétharmada a társaságoknak tisztában van a késedelmes fizetéssel, és ennek ellenére nem orvosolják ezt a gyakorlatot. Úgyhogy ezeket figyelembe véve kell megtalálni a megoldást. Elterjedt a probléma uniós szinten, ezzel együtt egyes tagállamok sokkal sikeresebben kezelik a problémát, mint mások és a kérdés felmerül ennek nyomán, hogy mit csinálnak jól ezek a tagállamok, amelyet más tagállamok meg nem. A legsikeresebb eh, Dánia, Finnország, stb. Ott, ahol komoly eh, a probléma más tagállamokban, kezelni kell a helyzetet, hogy ne legyen újra és újra feltűnő ez a probléma. És a 30-60 napos korlátok a vállalatok elszámolásában eh, kéne, hogy a főszabály lépjen elő. Legalábbis azt gondolom, hogy ez egy eh, tovább vizsgálandó érdekes elképzelés természetesen. Ez nem lett egy szankcionálatlan rendelkezés sor. Én is úgy gondolom az előadóhoz hasonlóan, hogy automatikus kamatszámítás legyen az irányadó az irányelv átültetése során. Jelenleg az érintett kell, hogy követelje ezt a késedelmi kamatot, és ez eddig nem vált be. A jövőben sem fog működni. Tisztában van a szállító azzal is, hogy a jövőben üzleti lehetőséget veszít ezzel. Valaki nem fizet időben, lejárt a határidő, és hogyha mérgesen reklamálok, hogy miért nem fizet, hivatkozom a számlára, vagy benyújtom a késedelmi kamatot, legközelebb nem fog engem megbízni. Tehát ezt is kezelni kell az automatikus kötelezettségekkel. És az egyszerűsített beszedési eljárás, behajtási eljárás terén is egyetértek Grappini asszonyjal, sokba kerül a bíróság, lassú, és nem kellően eredményes. Módosító, módosításra van szükség, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm. Denis de Jong, Bue. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm az előadó asszonynak. Valamennyien egyetértünk, hogy ez egy nagyon fontos terület, különösen kkv számára említette a csődveszélyt, illetve hogy a nem fizetés következményeként tönkre mennek a kis cégek. Azt gondolom, hogy a jelentés szövegét végigkövetve egyre jobban örültem, ahogy a végéhez közeledtem, ahol az szerepel, hogy a egyenfazon megoldások nem működnek. Ismerek olyan ágazatokat, ahol mondjuk a, a egy kaptafára készült ruhákat időnként leértékelik és elkapkodják őket. Most a 30-60 napos határidőket illetően eltérések lehetnek az ágazatok között, tehát ezt egyenként kellene megvizsgálni, hogy hol megfelelő és hol kevésbé. És de én nem, nem ezt a megközelítést érvényesíteném. Lehetnek egyedi kivételek, de azért legyen egy főszabály. A zéró tolerancia egyértelműen vonatkozzon az államigazgatásra, illetve az önkormányzatokra. Elfogadhatatlan, hogy maga az állam egy adott tagállamban ne járjon elő a jó példával. Ami a vállalatok közötti elszámolást illeti, elég jó bevételi forrás a késedelmi kamat felszámítása. Ahogy hallhattuk, az automatikus bevezetés, illetve más mechanizmus jó lehet, illetve fontos is lenne. És megírhatjuk azokat a módosító indítványokat, amelyek a tiszta CSR felől a tiszta késedelmi kamat irányából, ami egyébként bevételi forrás sok cégnek, előre léphetünk a közvetítés irányába. És ez kedvezőbb lenne a KKV-knak. Sőt, a közbeszerzésben fekete listára kerüljenek a nem fizetők. Valamint a, a végén a szankciókra is ki kell térni. Én támogatom az előadónak a munkáját, a következtetését, és én arra összpontosítanék, hogy a az eszkalációs láncot dolgozzuk ki rendesen. Elnök, köszönöm, Egnyú úr. Köszönöm, eh, elnök asszony. Nem tudom, hogy a raportőr tudatában vanna-e, de van valami az Agribizottságban a tisztességtelen eh, kereskedelmi viszonyokról ment át egy jelentés. Nem tudom, hogy eh, ön kapcsolatban áll-e az ottanival, mert az ön témája az valójában annak csak egy része. Az egyik eleme az az, hogy ugye kvázi egy ilyen bosszú jellegű, tehát valamilyen módon meg fogjuk szerezni a, a pénzt. Szeretnénk, hogyha a kereskedés jogáért úgymond fizetnének, vagy mondjuk egy kereskedő arra kényszeríti a beszállítót, hogy reklámozzon terméket, tehát ne, önnek kell, mondja a partnerének fizetni azért, hogy promotáljuk a termékét, vagy, vagy azt mondják, hogy romlandó termékről van szó, és a határidő alatt nem tudjuk eladni, akkor vissza fogjuk küldeni, és valójában mi visszaszámlázzuk a teljes fogyasztói árat, nem pedig a beszerzési árat. Vagy hogy a polcdíjat fogunk kérni. Tehát elég sok módja van annak, hogy a nagykereskedők, illetve a nagy cégek visszaszerezzék azt a pénzt, amit esetleg megkapnak. Tehát ugyanis itt az a helyzet, hogy van egy kis KKV, és van egy nagyon erős, nagyon hatalmas nagy cég. Csak Adnék néhány példát, amivel én találkoztam egy barátom arra képez ki embereket, hogy teherautókat tudjanak eladni. Ezek teherautó ügynökök, akik különböző európai országba járnak, és ő maga is tart ilyen képzéseket, de mivel nem kértem tőle engedélyt arra, hogy konkrét példát most elmondjam, de mondjuk ha egyik országba elmegy ez az ügynök, Eh, akkor az előadásért 30 napon belül fizetnek, illetve a képzésért 30 napon belül kezetnek, fizetnek. Mondjuk egy másik országba elmenve eh, azt tudja mondani, csak hogy eh, csak akkor fogja kifizetni, csak akkor fog újabb képzést tartani, megkapja az elsőnek az árát. És már ott van a hotelban, és várja, hogy fizessenek, mert addig nem tartja meg a képzést. És egyfajta játékról van itt szó. Úgy tűnik országokként nagyon eltérőek a különbségek. Az egyik képviselő is mondta, hogy az országok kultúrájában nagyon nagyok a különbségek. Egy, egy olyan embert is ismerek, aki világító testeket ad el Romániában, járt, öt különböző tételt adott el, és a következőt már nem adta el, addig, amíg az előzőt ki nem fizetik. De az utolsónál már nem volt ez a, az adó a kezében, és egész egyszerűen a román cég az utolsó szállítás nem fizette ki. Megpróbált román bírósághoz fordulni, és azt látta, hogy erősen korrupt a rendszer. Hiszen az az ember, aki beosztja a bíróság beosztását, időbeosztását, ez gyakorlatilag pénzt fogadott el az ellenérdekű féltől, és valójában soha nem írták ki a tárgyalást. Tehát nagyon nagy problémák vannak, sok sikert kívánok mindenkinek ezek megoldásához, nem lesz könnyű. Köszönöm. És akkor most a raportőr kap még utoljára szót. Köszönöm, elnök asszony. Én soha nem gondoltam azt, hogy könnyű lesz ez, ez a feladat, de remélem, hogy nem lesz lehetetlen feladat. Köszönöm a kollégáknak a nagyon érdekes és informatív megjegyzéseket. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Nyilván meg kell tudnunk indokolni ezt a rendszert, és egy olyan rendszert kialakítani, amely a kis és középvállalkozásoknak is jó. Én meghallgattam itt a különböző véleményeket. Ugye volt, akinek a számokkal már problémája volt, ugye a 6,5 milliós adattal, ez a bizottságtól származik. Természetesen bizottságot további részletek közlésére is eh, rábírhatjuk, hogy ne csak ilyen nagyságrendeket említsen, hanem részletesebb adatokat. Én úgy látom, hogy januárra azért be fogjuk tudni fejezni a munkát, és ami pedig a jogsértéseket illeti, itt valójában egy kettős költségről van szó, mert egyrészt megfizeti az árát a polgár is, meg a cégek is. Mert amennyiben valami fajta eljárás indul, akkor valójában egy kétszeres költségről van szó. Tehát a büntetésekkel csinyán kell bánni, nincs szükség olyan rendszerre, amely mindenki megfizetteti kétszer ennek az árát. Lin eh, esetre gyorsan fogunk haladni. Thank you very much, and you already uh, announced... In... Köszönöm. Már bemut, bemondtam, hogy eh, október 17-e módosítók határidejének, módosítók benyújtásának határideje, novemberben beszélünk majd erről, és december 6-án a bizottságban szavazhatunk, és reményeink szerint ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és megyünk tovább. Ott a módosítókat fogjuk megvitatni az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése témájában. Daniel Dalton a neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy a módosítókat át tudták nézni a kollégák. Gyakorlatilag csak a múlt héten értek el hozzánk a nem lefordított módosítók. Száz módosító van a nem bizottság által módosított eredeti, módosi, eredeti irányelve kapcsolatban, tehát mint egy kicsit kiterjesztjük. Ugyanakkor ehhez képest 430 módosító is érkezett, én magam 70-et nyújtottam be, tehát valójában az elkövetkezendő hetekben 500 módosítót kell megnéznünk, viszont sok ezek közül hasonló, és egy irányba húznak, remélhetőleg tehát nem lesz olyan nagyon nehéz megoldani ezt a munkát. Nem fogok nagyon részletesen beszélni a módosítókról, mert szeretném, hogyha a kollégák mondanák el, hogy mit gondoltak, de jó látni azt, hogy szinte egyetemes az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy az elállással kapcsolatos fogyasztói jogot nem áshatjuk alá, mert egy ilyen bizottsági jelzés az megsemmisíteni a fogyasztói bizalmat, sőt valójában az elkereskedelem alásására is szolgálhatna ami a szankciókat, a büntetéseket illeti, van egy sor módosító, hát jó sok, Remélem, hogy sikerül egy kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani, ami a házaló ügynököket illeti, ott nagyon sokan szeretnének tilalmat bevezetni, vagy megerősíteni a tilalmat, nem tudom, hogy hogy lesz majd ebből konszenzus, mert nagyon eltérő álláspontok fogalmazottak meg. Ami a kettős minőséget illeti, ott a fekete lista kibővítésére érkeztek módosítók, tavaly fogadtunk el egy jelentést, illetve további fekete listás hozzáadásokra történtek javaslatok. Ezek közül van olyan, amelyik jogos, van olyan, amelyiket át kell futtatni a jogi szolgálaton, annak érdekében, hogy ne okozzunk bajokat, mondjuk olyasmit, hogy fragmentáljuk az egységes piacot, vagy olyan esetekben is egy egy, egyforma terméket kényszerítünk Európára, ahol a, az ízlések nagyon eltérnek az egyetlen, az egyes országok között, ami az átláthatóságot illeti, ott is javítani kell a bizottság szövegét ez egy fogyasztóvédelmi anyag, ugyanakkor a Platform to Business Regulation az egy másik dolog, ehm, ne zavarjuk össze a kettőt. Lesznek technikai és lesznek árnyék előadói ülések a megoldás érdekében, én remélem, hogy eh, ezek sikeresek lesznek. Még egy dolgot mondanék, vannak jelek a tanácsban, miszerint ők nem nagyon tudnak előre lépni. Én szeretném, ha gyorsabban haladnának. Mi mindenképpen a mandátum előtt szeretnénk ezt befejezni. Nem néz ki jól, hogyha ők viszont vonakodnak és elhúzzák a dolgokat. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm. Most eh, pedig Pascal Erimon következik. Köszönöm. Nagyon fontosnak tartom ezt az anyagot, főleg a fogyasztók szempontjából, és 35 módosítót nyújtottam be, és ezt hat, ezeket hat fejezetbe osztottam, és most röviden ezekről szeretnék szólni. És szeretném elmondani, hogy miért tettük ezt. Az első pont, ami a szankciókat illeti, amennyiben megsértik a fogyasztók jogait, tehát itt igazából nem kell kitalálnunk egy új jogi eszközt, hanem amit eddig alkalmaztunk május óta, tehát ez a 83 per 4-esben van, és itt olvashatjuk, hogy itt vagy az évi árbevétel 4%-át, vagy egy 10, milliós, 10 millió eurós fix összeget kell fizetni. Jó lenne, hogyha ezt a szöveget itt is alkalmazni tudnánk. És akkor nem kell minden egyes jogszövegnél újraértelmezni. A másik pedig eh, a kéretlen látogatások. Ugye a bizottság itt bizonyos javaslatokat tett, amelyek korlátozzák ezeket a kéretlen házoló látogatásokat. De szerintem itt sokat nem kellene tennünk, és pedig amiatt, mert már a fekete listán ez szerepel, tehát az agresszív, kéretlen házalói látogatást definiálják, másrészt pedig a bizottság a én szememben nem ad megfelelő magyarázatot, illetve nem magyarázza el megfelelő módon, hogy hogyan, miért. Tiltsuk ezt meg. A bizottság javaslatát szerintem töröljük, mert mert szabályzást kapott korábban. A harmadik fejezet az egyéni jogorvoslat a fogyasztók számára. A saját szövegemhez analóg módon olvastam itt a garanciális határidőket, tehát hogyha egy termék hibás, akkor szerintem a szerződés semmitése mellett árcsökkentést is lehet kérni. Azért, mert nem biztos, hogy a szerződés megszüntetése mindig a megfelelő jogorvoslat. A megfelelő minőség, illetve a kettős minőség, ez egy nagyon emocionális téma. Tehát itt nem azt mondom, hogy lazán kezeljük a témát, de nyugodtan. Hiszen sok kolléganő kolléga számára ez olyan téma, amely azonnal felkorbácsolja az érzelmeket Mindenek előtt arra utalok, amit a bizottság már megtett ebben a tekintetben, ez pedig a harmonizált teszt eljárás. Szerintem ez egy jó módszer, hogy a dolgot megfelelő módon kezeljük. Tehát itt eh, meg kell nézni, hogy mi az, ami ellen fel kell lépni, és ezt megfelelő módon meg kell határozni. Nézzük meg, hogy mi a tényállás, amennyiben két termék ugyanolyan, is ugyanúgy adják el a fogyasztónak, de mégiscsak kétfajta minőség van. Tehát mikor van itt tényállás, és mikor jogos igénye a fogyasztónak, hogy ezzel ellen felléphessen. Személyesen úgy gondolom, hogy a bizottság ezt nem tette meg megfelelő módon, a fogalom meghatározások túlságosan enyhék voltak, nagyon sok a kiskapu, a jogbizonytalanság. Ez nem jó, hogyha ez így marad, hiszen ez olyan következményekkel járhat, hogy olyan embereket büntetünk meg, akik nem felelnek meg a tényállásnak, és ezt pedig mindenképpen el kellene kerülnünk. Emellett még az a véleményem, ami a definícióra vonatkozik, tehát ez a két fajta minőségű termék fogalom meghatározása, a bizottság részéről már megtörtént a harmonizált teszt eljárás esetében. A harmonizált teszt eljárás esetében definiálták már a kettős minőségű terméket, és ezt ne valami általány meghatározásnak vegyük, hanem nézzük meg, ahogy a harmonizált teszteljárásban van, hogy minden egyes esetben meg kell vizsgálni. Tehát ne legyen egy általános tényállás, hanem minden egyes esetet külön meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e a kettős minőség tényállása. Az ötödik fejezet az online piacok fokozott átláthatósági követelményei. Hogyan lehet ezt az online platformokon megfelelő módon érvényre juttatni, hogy itt harmadik személyek révén kereskedek-e. A bizottság azt javasolta, hogy a besorolás kategóriáit meg kellene határozni. Igazat adok Dalton kollégának, aki már korábban is azt mondta, hogy ne, ne legyen túl sok haszontalan információ, hiszen a túl sok haszontalan információ elvonja a figyelmünket a hasznos információktól, és ezt sokkal rövidebben is ki lehet fejezni. A platformok pedig különféle algoritmusok alapján működnek. Tehát, hogyha ezeket az algoritmusokat nyilvánossá tesszük, akkor senki nem alkalmazza őket, mert nincs piaci előnyük. Tehát a besorolási előírásokat jónak tartom, világosnak kell lenni, hogy a fogyasztó értse is a besorolást. Hozzáfűztem még valami, ami nekem fontosnak tűnik, tehát megfelelő referenciákat is alkalmazni kell, tehát például, hogyha valaki már egy bizonyos terméket vett, akkor a, aki szeretne egy ilyen terméket venni, az tudjon valamilyen referenciát találni. Igazából már vannak ilyen referencia cégek, és kitalálnak referenciát, hogy elégedett vásárlóként lépnek fel, és fontos az, hogyha egy platform közli a fogyasztóval, hogy a referencia hiteles vagy nem vagy ilyen álreferencia. Tehát például a platformon rajta lehetne az is, hogy tényleg létezik-e az a fogyasztó, aki valamilyen terméket ott azon a honlapon dicsér. Tehát nagyon fontos az, hogy az igazi referenciát megkülönböztessük az áll referenciától. És, mint említettem, eléggé gyorsan elterjedt ez a vállalatok részéről, hogy műreferenciákat írnak a termékeikről. Szerintem a parlament többsége támogatja azt, hogy töröljük az elállási jogról szóló kitételt, hiszen ez a lehetőleg alapvetőbb jog. Hogyha vettem valamit, akkor 14 napig visszaadhatom, anélkül, hogy meg kelljen indokolnom, hogy miért adom vissza. Tehát az az elállási jog, és szerintem ezt ne higítsuk fel. Senkinek nem jó, hogyha felhigítjuk az ellenállás jogot. Ez a legegyszerűbb jog, amivel egy fogyasztó, egy vásárló rendelkezik. Legyen meg, maradjon meg ez a joga. 35 módosítót nyújtottam tehát be, de biztos vagyok abban, hogy jó kompromisszumokat fogunk elérni a parlamentben, és itt a labda akkor a tanács tér felén pattog, hogy egy általános megközelítést alkalmazzon. Szerintem még a parlamenti ciklus előtt megoldható ez a kérdés, és szerintem ennyivel tartozunk a fogyasztóknak. Köszönöm szépen. Az S&D nevében Ring Gabor. Igen, akkor jó, átadom a szót hogy helyettesítse. Nagyon szépen köszönöm. Sajnos az SND előadója, Evelyn Gephardt nem tudott eljönni, elnézést kér, és köszöni megértésüket. Gephardt asszony a következő közleményt szeretné hozzáfűzni a módosítóihoz. Tehát az elállási jog esetében az előadóhoz képest Gebhardt asszony is elutasítja. A legismertebb fogyasztói jog visszavonását, illetve csökkentését. De szeretné elmondani, hogy megdöbbent, hogy a bizottság ezt a jogot próbálna megnyírbálni, hiszen az elállási jog a legalapvetőbb fogyasztói jog. A platformok átláthatóságáról a következőt mondja Gebhardt asszony, üdvözli a bizottság megközelítését, hogy több átláthatóságot kér, úgy, hogy modernizálja a már meglévő előírásokat. És itt a kereskedők és a fogyasztók közötti tranzakciók erősebb átláthatóságát szorgalmazzák. Itt a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt idézi, amely az online közvetítő platformokkal foglalkozik, és 2016-ban lépett hatályba. A fogyasztóknak jobb információkat kell kapniuk, hogy milyen mechanizmusokkal próbálják reklámozni a termékeket, és a referencia kérdése is fontos. Gebhardt asszony is úgy látja, hogy az online piac terekre alkalmazott átláthatósági elveket egyéb platformok esetében is alkalmazni kell, hiszen bizonyos tagállamok, például Franciaország eh, fogyasztó barátabb eh, platformokat alkalmaz. Tehát ezeket alkalmazni kell. Gephardt asszony azon a véleményen van, hogy nem elégséges eh, információt adni a besorolás főbb ismérveiről. Nagyon fontosak a kritériumok, viszonylagos relevanciájuk van, de nagyon fontos az, hogy a fogyasztó tudja, hogy ezek a besorolási mechanizmusok hogyan működnek. Az új hatos cikk pedig a felelősségvállalási szabályokról szól az online piacterek esetében a fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése tekintetében Gebhardt asszony tudomásul vette azt a haladást, amit elért a fogyasztói jogokról szóló irányelv. Az SND frakció árnyék előadója volt ebben a tekintetben, és a szerződés előtti információs kötelezettségek eh, maradjanak fent, tartalmazzák az elállási jogot. Gephardt asszony javasolja, hogy a fogyasztói jogokról szóló irányelv értelmében legyenek eh, standard jogorvoslati lehetőségek, amennyiben egy áru nem felel meg annak, amit állítottak róla. Gephardt asszony eh, szavait közvetítettem, én a saját eh, hozzászólásomat is szeretném majd bejelenteni, tehát megkérem elnök asszony, hogy adjon még felszólalási időt nekem. A saját hozzászólásaim később következnek, de most Gephardt asszony véleményét közvetítettem. Gephardt asszony bizakodik, hogy Dalton urral szoros együttműködésben és a többi árnyék előadóval való szoros együttműködésben megfelelő kompromisszumokra jutnak, amelyek lényegesen javítják a bizottság javaslatát. A tárgyaló csapat célja az, hogy véglegesítse megfelelő időben ezt a jelentést, hogy elkezdhessük a trilógust, amennyiben a tanácsnak is van már egy saját megközelítése. Köszönöm. Köszönöm. Szelimovics úr az Alda részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. És mindenek előtt gratulálok Dalton úrnak a jelentés tervezetért, ami nagyon jó alapot képvisel. Pillanatnyilag a kb. 500 módosítót tárgyaljunk meg, amelyek kulcsfontossággal bírnak. Megkaptam az angol fordítást, és ehhez tennék most néhány megjegyzést. Az ALDE frakció támogatja a bizottság javaslatát, nem eszközöltünk drasztikus változásokat, mi is egy gyors elfogadás mellett vagyunk, még a ciklus lejárta előtt. Természetesen lehet javítani, és be is nyújtottunk módosítókat is. Örülök, hogy néhány kollégám hasonló módosítókat nyújtott be a következő pontokhoz. Tehát az elállási jog. Nagyon örülök, hogy a kollégáim is törölni szeretnék, amit a bizottság javasolt, tehát hogy az elállási jogot csorbítsák. Az elállási jog nagyon fontos, és nagyon fontos a fogyasztó megtévesztése esetén kárputlása. Tehát, hogyha például mondjuk használok egy kávéfőzőt 5-ször, 10-szer, 20-szor, akkor működjön. Vélelmezem, hogy akkor működik tovább, mint három napig. Már elmondtam a szakbizottságban, hogy a bizottság által benyújtott bizonyítékok ezt jogosra teszik. Nem, nem jó az, hogy a kereskedelem túl sok kiskaput kap, hogy a kereskedelem döntse el, hogy mi az, hogy túlhasználat. Tehát szerintem ezt ne fogadjuk el. A online platformok nagyon gyakran közlik a referenciákat, igen, már említették a kollégák is, és nagyon fontos az, hogy átláthatóbbak legyenek az online platformok. Azért vagyunk itt, hogy védjük a fogyasztókat, nem azért vagyunk itt, hogy a kereskedőket védjük. A a fogyasztók tudnia kell, hogy mit is jelentenek ezek a referenciák. Tehát, hogyha megnézek egy Strasburgi szállodát, akkor megnézem a referenciákat, hogy ki hogy nyilatkozik erről a szállodáról, és akkor igenis jogom van tudni, hogy ezek igazi vélemények, vagy álvélemények, amiket az a szálloda magáról ír, különféle neveken. Nagyon fontos, hogy hogyha van referencia, az tényleg segítsen. Tehát a, a, az öndicséret, tehát tartalmazó álreferenciák semmilyen célt nem szolgálnak. Tehát a fogyasztónak tudnia kell, hogy vannak-e igazi referenciák. Úgy gondolom, hogy néhány kollégám túl messzire megy. Itt az online platformok felelősségvállalásának tekintetében. Tehát én nagyon skeptikus vagyok, hogy a kollégái nem akarnak itt jogtalan előnyöket, előnyöket juttatni a kereskedőknek. Nagyon fontos az online platformok felelőssége, és ezt sem szabad gumifogalmakkal megtölteni. Tehát eh, legyen ott érthető módon definiálva, hogy ha kárt szenved a fogyasztó, akkor milyen jogai vannak. Tehát természetesen nem akarjuk a kereskedelmet gátolni, megakadályozni, de igenis, hogyha valamilyen kárt szenved a fogyasztó, akkor azért kártérítés jár. A GUE nevében Sirabán úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok most minden megjegyzést kommentálni baloldaliként. Négy megjegyzésem lenne az elállási jog. Örülök, hogy számos kolléga is ö, amellett van, hogy maradjon meg az elállási jog. Ez egyértelmű jelzés a tanács és a bizottság felé és a fogyasztó felé. Hiszen ez az egyik alapvető fogyasztói jog, hogy a fogyasztó elállhat a vásárlástól, hogyha úgy gondolja. Tehát itt nem lesz nehéz a kompromisszum. A második pont a szankciók, a büntetések. Ebben az esetben a módosítók azért már eh, eltérnek egymástól. A fogyasztók nevében arra emlékeztetnék, hogy a szankcióknak akkor van értelme, hogyha jelentős jogsértés történik. Éppen ezért eh, hatékony, sőt elrettentő szankciókra van szükségünk, különben a szankcióknak sem értelme. Éppen ezért a bizottság javaslatát inkább erősebbé kell tenni. A harmadik pont az online platformok. Véleményem szerint az eddigi definíció túlságosan szűk, éppen ezért más frakciókkal szélesebb definíciót szeretnénk létrehozni, és a módosítóinkban ez tükröződik is. Több átláthatóság, több felelősség a két kulcsfogalom, és ezek legyenek az új fogyasztóvédelem központjában. Itt a bizottság javaslata javítandó. A negyedik megjegyzésem a kettős minőség, itt konkrétan a polgárokkal való szolidaritásról van szó. A közép-kelet-európai polgárainkkal szolidárisnak kell lennünk, és parlamentként igen, és szolidaritást kell mutatnunk, hogy ne legyen kettős minőség, hiszen ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Az IMCO ezt már korábban is követelte, és ezt a dolgot pedig követelni kell. Jirzsi Mastyáka kolléga is benyújtott ebben a tekintetben egy módosítót, Szerintem jó úton vagyunk, hogy egy megfelelő fogyasztóvédelmi szabályt hozunk létre. Köszönöm. Thank you, and then... Köszönöm szépen, és Bolzán asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a konstruktív megközelítést és kiváló lehetőség ez a jelentés, hogy a fogyasztók jogai valóban hatékonyabban érvényesülhessenek. Az online kereskedők fogyasztói felé viselt felelőssége, illetve az új kihívásoknak való megfelelés tényleg két fontos terület, és az internet szolgáltatók megfelelő szabályozása ugyancsak fontos azért, hogy bízzanak a fogyasztók ezekben a szolgáltatásokban. Aztán a fogyasztói visszajelzések, az ügyfélvélemények szabályozása is nagyon lényeges. Sokszor számos internetes oldalnak a szolgáltatásait össze kell tudjuk hasonlítani, hogy kapjunk egy összképet, és itt térnék ki a kettős termékminőségre. Tegnap jelent meg egy lengyel tanulmány, a kolléga említette az imént, hogy először az adatokat kell megvizsgálni a tanulmány háttér adatait kell elemezni, mielőtt jogszabályt változtatnánk. Az derül ki a tanulmányból, hogy a lengyel fogyasztók a német fogyasztókkal összehasonlítva nem csak rosszabb minőséget, hanem kisebb mennyiséget kaphatnak. Több pálmaolajat használnak a Lengyelországban forgalmazott termékekben, illetve több a mesterséges adalékanyag a termékekben. És a legszomorúbb, hogy még a terméknek a mennyisége, illetve tömege is kisebb a lengyel piacon. És ami a módosítókat, illetve különösen a irányelv mellékletét, illetve ezeket támogatom, és fontosnak tartom, hogy a jelentés készítője ezt a területet jól megismerte, megértette és vállalta az ebből adódó feladatokat. Plenárison szeptemberben úgy döntöttünk, hogy a mellékletet módosítjuk, mert ez a legjobb lehetőség a fogyasztók helyzetének érdemi javítására. Így tudjuk tisztességesebbé tenni a piaci gyakorlatot és egyenlőséget biztosítani. Ezért támogatjuk. Köszönöm. Én is előadó voltam, éppen ezért nagyon nagy érdeklődéssel kísérem figyelemmel Köszönöm Dalton úrnak és Pascal Laimon úrnak is a munkáját. Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy a zárt kereskedelmi egységeken kívül történő kereskedelem ne legyen, ne kerüljön ismét tagállami hatáskörbe, tehát hogy igenis legyen egy európai jogszabály a fogyasztók védelmére, a kéretlen látogatások ellen. Tehát igazából a minimális harmonizáció egy kicsit fragmentálna a belső piacot, és egy kicsit csalódott vagyok, az az SND frakció ezt megengedné. Tehát a, az elállási jog nagyon jó, hogy itt a bizottság javaslatait elutasítjuk, Szelimovics kolléga is utalt arra, hogyha valamit nem lépünk meg, akkor legyenek ennek jobb következményei. Ez itt egy nagyon lényeges kérdés. És a kiváló jelentéstevőnk Pascal Arimon is nagyon jól érvényre jutatta ezt, és remélem, hogy így majd erről szavazhatunk is. Köszönöm, elnök asszony. Uh, Köszönöm szépen, és most Szennyálóvá asszonynak adom meg a szót. Eh, já ještě doplním eh, poznámky naší stínové zpravodajky eh, paní Gebhardt konkrétně k té části návrhu komise, která se týká dvojí kvality výrobku. Dovol... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nos, ami a termék hirdetéseket illet, illetve a bizottság erre vonatkozó javaslatát, különböző aggodalmak merülnek fel. A kollégám úgy fogalmaz, hogy a saját kezdeményezésű jelentés a kettős felhasználású termékekről egy olyan szöveg, amit figyelembe kell venni. Az előadónak nem volt konkrét javaslata ezen a téren. azt illetően, hogy milyen konkrét intézkedések lenne szükség. Viszont örülök, hogy a parlament, illetve a plenáris támogatta a javaslatomat, mert a kettős minőség az egyes mellékletben kezelhető, az irányelv a tisztességtelen gyakorlatokról az egyes mellékletben erre megfelelő megoldást kínál. Ezzel is kiegészíthetjük a tisztességtelen gyakorlatoknak a fekete listáját. szeretnénk, hogyha teljes tilalmat érvényesítenénk a kettős minőségű termékek forgalmazására. Remélem, hogy az irányelv hatos cikke ezt egyértelművé is teszi majd. A jogalkotási folyamat egésze egyértelmű meghatározásokhoz kellene, hogy vezessen, illetve világosan rögzíteni kell, hogy mit jelent a kettős termékminőség, és hogy kell ezt rendezni. Máskülönben a fogyasztók diszkrimináció áldozataival válnak. Egységesen kell alkalmazni a szabályokat, és a felügyeleti hatóságok hatékonyan kell, hogy dolgozzanak. Határozott mandátum ez, és remélem sikerül teljesíteni. Rodriguez Galini az Európai Bizottság részéről. Köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadónak, árnyék előadóknak, illetve a szakbizottság tagjainak. Köszönjük a módosítókat, nagyon sok ezek közül valóban a bizottság céljai felé mutat, tehát a végrehajtás, a korszerűsítés, a szabályok átláthatóvá tétele, illetve a terhek csökkentése felé. Először az utolsó felvetett témával, a kettős termékminőséggel szeretnék foglalkozni. Miért nem javasolt teljes tilalmat az Európai Bizottság, illetve miért nem vezetnénk be fekete listát? Mi szeretnénk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv főszabályát alkalmazni, tehát esetenként kell megítélni a, az ügyeket, hogyha a fogyasztó kárt szenved a kettős minőség miatt. Akkor erről a témakörről annyit mondhatunk, hogy nehéz előre meghatározni, hogy mi az, ami valójában kettős minőség, mit kellene tilalmazni, illetve a termék jellemzők eltérése milyen esetben lehet akár indokolt is. Az elállási jog tudjuk, hogy a legvitatottabb összetevője a javaslat nak, és e, nem bízom abban, hogy meggyőzöm őket, csak emlékeztetném a bizottsági évre önöket. A cél az volt, hogy ne fosszuk meg a távkereskedelemben vásárolt termékek esetében a fogyasztókat az elállás jogától. De ne terjesszük ki ezt a jogot szükségtelenül távolra, illetve széles hatókörre, hogy meddig próbálhatja a fogyasztó ki, hogy egy termék mennyiben felel meg neki. Tehát a fogyasztó, illetve a kereskedő a termék értéke ügyében vitákba bonyolódhat, és mondjuk a használt termékpiacon való értékelsítés szintén vitás lehet. Ami a szankciókat illeti, a forgalom 4%-a mi nem azért javasoltuk a 4%-ot, hogy általános maximumként vezessük be, hanem hogy a versenyt védő intézkedések keretében a tagállami hatóságok rendelkezzenek valami közös együttműködési alappal. Az általános adatvédelmi rendelkezések ügyében pedig annyit tudok mondani, hogy itt továbbra is a tagállamoknál van az illetékesség, tehát a, az érintett tagállam döntheti el, hogy 4% vagy pedig más legyen ennek az aránya. Az átláthatóság témaköréről nem szeretnénk túlterhelni sem a platformokat, sem a fogyasztókat felesleges információkkal. És igaz, hogy a javaslatunk nem szabályozza a termék felelősségi körét általában. Ezt az elkereskedelemről szóló irányelv megteszi, és szeretnénk is, hogyha általánosságban ebben a jogi eszközben maradna. Ebben a jogszabály keretben. Viszont, hogyha megtévesztő információkat közöl az adott platform, vagy tisztességtelen gyakorlatot folytat, akkor ezek mértékeig felelősséggel tartozik. Azzal zárnám, hogy fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság készen áll a parlamenttel és a tanácssal a közös munkára a megoldás érdekében, és nagyra értékeljük a szakbizottság elkötelezettségét, hogy önök is támogatják, hogy minél előbb el tudjuk fogadni ezt. Az osztrák soros elnökséggel is azon vagyunk, hogy a tanácsban minél gyorsabban elfogadásra kerüljön. Szeretnénk tisztázni a kérdésköröket, nem azért, mert rossznak véljük a jelen vagy az előző javaslatot. Tehát igazából az itt javasolt megoldás szerintünk hatékony, de a felvetett agályokat kezelni kell. Köszönöm szépen. Thank you, and then finally... Köszönöm és végül megadom a szót az előadónak. Köszönöm mindenkinek az elmondottakat. Nem áll messze az álláspontunk a legtöbb fontos kérdésben, gyorsan előre tudunk lépni. Néhány dolgot kiragadnék csak gyorsan. az elállási jogot tekintve a bizottság jó lenne, hogyha az itt hallottakat magával vinné, és tolmácsolná a kollégák felé. És mi azért fogalmazunk meg egy más álláspontot, mert úgy gondoljuk, hogy a fogyasztótól már igen távol kerülnek a lehetőségek, hogyha a kereskedő oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést. És nyilván nem járnak ingyen jogosultságok, de mégiscsak hatékony védelemre van szükség. Amely a szankciókat, büntetéseket illeti, nehezen tudjuk érvényesíteni a világméretű forgalmat, hogyha ez csak három-négy tagállamban bevezethető gyakorlat, és hogyha egy jogsértés történt, akkor működőképes megoldásra van szükség. Mondok egy példát. Óriási kanadai cég kis forgalmat bonyolít néhány EU tagállamban és mondjuk a világméretű forgalmának a 4%-áért felelősségre vonni európai problémák miatt, az igazából nem lenne arányos. Tehát a szankció arányosságának az elve fontos az Unióban, és így foglalkoztunk ideig ezekkel a problémákkal. A fogyasztó is hátrányba kerülhet, hogyha túl kemények a szankciók, mert akkor mondjuk elriasztjuk a szállítókat a piac tól, illetve piacról, hogyha kisebb forgalmat bonyolítanak csak itt. És én messze menően támogatom, hogy határozott szankciós rezsimet érvényesítsünk, de közben arányosak is maradjunk. A kettős minőséget tekintve azért nem tettünk konkrét javaslatot, mert a saját kezdeményezésű jelentés folyamata még zajlik, ezt nem akartuk megelőlegezni. És a felvetett aggodalmakkal egyet tudunk érteni, többen megfogalmazták ezeket, és én a kettős minőség teljes tilalmát kicsit aggályosnak tartanám, mert különböző tagállamokban a termék jellemzők egyéb okból is eltérhetnek, jogszabályok miatt. Például a fish fingers, harudacskák minősége egyes tagállamokban egyszerűen más kell, hogy legyen. Egyes tagállamok előírnak egy minimális haltartalmat, mások nem. Aztán a, más az ízlése az adott vásárlókörnek. Mondok egy példát. Egy brit terméket Lengyelországban forgalmaztak, és át kellett alakítani a termék összetételt a lengyel ízlés miatt, és egyszerre elfogyott a készlet, bevitték a brit eredeti minőséget, és a lengyel fogyasztóknak annyira nem ízlett, hogy összeomlott a forgalom. Tehát lehet ilyen megfontolás is. Aztán egy GUE tag említette a szolidaritást Kelet- és Közép-Európával, ezzel én teljesen egyetértek, de a szolidaritás a, a nyersanyagokra is vonatkozzon mondjuk a szén savas italok, az izoglükóz és egyéb izocukor komponensek problémáját is vegyük figyelembe. Ha mondjuk előírják, hogy cukorrépa, vagy pedig nátszukor kerüljön be a termékekbe, akkor az izocukor hiány elveszíthetik a megrendeléseket Nyugat-Európából, például Franciaországban nagy előállítók foglalkoznak ezzel. Tehát ezért sem gondolom, hogy általános tilalom lenne a megoldás. Néhányan felvetették, hogy időnként a preambulum bekezdésekben sikerül pontosan definiálnunk ezt. Tehát a preambulum bekezdés megoldhatja a cikkben nem kezelhető problémákat. Tehát ezért is érdemes alaposan elgondolkodni a megfelelő megoldáson legyünk körültekintőek, hogy elkerüljük a nem szándékolt következményeket. Aztán még a platformok ügyében. Szerintem itt is nagyon sokféle vélemény elhangzott a felügyeletről, felülvizsgálati lehetőségekről. A cél, hogy a fogyasztó mm, kezében legyenek a lehetőségek, illetve a, hogyha egy konkrét terméket nézünk, a termék értékeléseket tanulmányozza a fogyasztó, és hogyha megrendeli a terméket, készhez veszi, kiderül, hogy vacak a termék, a fogyasztó kell, hogy tudjon támaszkodni az értékelésekre. Ez egy jogos szempont. A kérdés, hogy mennyire határozottan szeretnénk ellenőrizni a termék értékeléseket, vagy pedig, hogyha megnézzük, a vásárlást igazoló bizonyítékoknak a körét. hogy, hogy lehet egy felhasználónál azt ö, igazolni, hogy járt egy idegenforgalmi helyszínen. Én is látogattam ilyen termékminősítő oldalakat, ahová fel lehet tölteni értékeléseket. Előírták például, hogy ha egy szállodát értékelek, küldjem el a szállodaszámlát, és ebbe nem is mentem bele, mert túl maceres de ez például növelheti a súlyát a termék értékeléseknek. Nem buta a fogyasztó sem, tehát azért maga is ki tudja szűrni az álértékeléseket. Megfelelő egyensúlyra kell törekedni a megoldásainkban, tehát azért nem menjünk túl messzire. Aztán a termékfelelősség kérdése. A bizottság álláspontja, amit én támogatok, az, hogy tisztázni kell, hogy kik között él a szerződés. Hogyha az Amazontól veszünk egy terméket, akkor fontos tudni, hogy az Amazonnal van-e jogviszonyunk, vagy pedig a terméket szállító harmadik féllel. A fogyasztó legyen ezzel tisztában. Az SND javaslatát én kész vagyok részletesebben megvizsgálni, de hogyha a platformot mindenért felelősségre próbáljuk vonni, akkor ez nem jelent többet, mint hogy a a kis cégeket. Az Amazon például be fogja szüntetni, nem fog velük partnerségben terméket értékesíteni, hogyha a nagy platform vállalja amúgy is a felelősséget. Tehát szerintem nem állunk messze az álláspontjainkban. Köszönöm szépen az elmondatokat és gyorsan ki tudjuk alakítani a közös álláspontot a és a tanácsban is fontos, hogy előre haladjon ez az ügy, mert addig úgyse lesz végleges álláspont, illetve a fogyasztók helyzete nem javul. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A jelentésről november 22-én szavazunk. Most pedig a következő egyben utolsó délelőtti témánkra térhetünk át, vagyis a vélemény vitája következik az Európai Védelmi Alap létrehozásáról. López Istuiz eh, White előadó úrnak adom meg a szót. Muchas gracias, eh, presidenta. Köszönöm, eh, elnök asszony. A vélemény arról szól, hogy létrejön az Európai Védelmi Alap és a többi frakcióval azt szeretnénk, hogyha a kisvállal, kis és középvállalkozások is be tudnának ebbe kapcsolódni. Alapvetően itt arról van szó, hogy egy valódi egységes piac a védelmi területen csak akkor képes működni, hogyha azt ténylegesen elősegítjük, előmozdítjuk, ezért kell magasabb finanszírozási szinteket biztosítani olyan konzorciumok számára, amelyek KKV-kat is tartalmaznak. Én aláhúzom a határon átnyúló együttműködés fontosságát, az ösztönzők fontosságát, hogy Eh, ilyen együttműködések létrejöhessenek, és eh, a közepes, illetve kisebb vállalkozások részvételét eh, kell előmozdítani, akár innovatív megoldásokkal is. Ez az EDF fő feladata a 2021-2027-es időszakra. Itt a 14-es cikk 3-as bekezdése megerősítésre szorul egy módosítóval, amely, eh, amelyben még erősebb határon átnyúló együttműködést szeretnénk eh, elérni, és eh, az interoperabilitás, valamint a szabványok vonatkozásában pedig azt szeretnénk elérni, hogy a közös műveletekben ezek a technológiák valóban felhasználhatóak legyenek, amennyiben több tagállam érdekelt ebben, tehát egészítsék ki e, egymást, illetve e, legyen határozottabb az együttműködés, kompatibilisebb a technológia, e, fejlettebb a technológia, ehhez közös szabványokra van szükség. Hatékonyabban kell tehát kihasználni az alapot, amely megsegíti az interoperabilitást, a nyersanyagok felhasználásánál, illetve a gyártásnál megakadályozandó a fragmentáltságot, a technológiai specifikációk alakítása megint csak előmozdíthatja a határon átnyúló együttműködést. A védelmi piac A védelmi piac oly módon alakítandó át, hogy érvényre süljenek a méret gazdaságossági előnyök, és jobb integráció alakuljon ki. Egy egységes piac, amely erősebb és integráltabb, hatékonyabban fogja növelni a technológiák, illetve az erőforrások kihasználtságát. E, és ez az összeg lehetővé teszi az innovatív ágazat kialakítását, amely előnybe helyez bennünket, interoperabilitást hoz. Ezzel fel tudjuk magunkat készíteni a jövőbeni vagy a jelenlegi védelmi kihívásokra. Nemzetközi szerepet szeretnénk játszani, miközben az Európában, Európában a 80%-a az elköltött védelmi kiadásoknak nemzeti jellegű. Eh, ehhez képest szeretnénk egy eh, nyitott, jól működő piacot eh, megnyitni a tagállami közbeszerzési lehetőségek, piacokat védelmi területen is a tagállamok e- együttműködésére szám. Thank you. And then uh, for the SND we have... Köszönöm. Virginie Rozier következne, de ő nincs itt. Szerimovics úr az ALDE részéről. Köszönöm, szeretném megköszönni López Isturiz White-nak a kiváló jelentést. Én eh, sok mindenben egyetértek vele, akkor is kiderült ez már, amikor az Európai Védelmi Ipari Program eh, témakörben együttműködtünk, látjuk, ez most, eh, látjuk ezt most is. Azok, akik eh, ismerik, azok tudják, hogy sok okból kifolyólag nem hatékony a védelmi piac, leginkább azért, mert a védelem költségei növekednek, nagyon komoly kutatási költségek kellenek egy-egy eszköz kifejlesztéséhez, ez befolyással van a versenyképességre és az innovációs kapacitásra is az európai védelmi iparon belül. Ráadásul csökkentették Európában a védelmi kiadásokat az elmúlt tíz évben, majdnem minden országban, és ez különösen a kutatás fejlesztésre, valamint a tárgyi kiadásokra vonatkozott. Rossz az együttműködés szintje. 2016-ban csak 16%-a a közbeszerzéseknek volt e, közös, e, miközben van egy 35%-os benchmarkunk. Ahhoz, hogy ez az alap relevánsá válhasson, egyetértek a raportőrrel abban, hogy az egy, a határon átnyúló együttműködésre kell koncentrálni az alapra, alapnak, és e, olyan programokat megcélozni, támogatni, amelyek ezt előmozdítják. Emellett kiváló Ipari kapacitásokat kell kiépíteni, Európa le van maradva, ideje felébredni. Emellett azzal is egyetértek, hogy az EDIDP dosszié az valójában most lett lezárva, a társjogalkotók épp most fejezték be a munkát, nincs értelme újra felnyitni olyan témákat, amelyeket éppen a közelmúltban vitattunk meg. Tehát dolgozzunk az alapján, amit, amiben megállapodtunk, a végrehajtó menedzsment struktúra, illetve a három entitás, három tagállam elv mentén ebben megállapodtunk, nincs értelme újra megnyitni ezt a vitát. Vannak olyan dolgok azokban, amelyekben lehet jobb eredményeket elérni, az én véleményem az, hogy az összes tagállamban kell, hogy hasznot hozzon ez az alap, függetlenül attól, hogy eh, az európai eh, részvétel ott az iparban mekkora. Nem az természetesen fontos, hogy a harmadik országok kontrolljára vonatkozó előírások túl szigorúak. mert amennyiben ezt komolyan veszük, akkor elég komoly része a védelmi iparnak ki lesz zárva, és e, a tagállamok is ki lesznek zárva, hogyha a tulajdoni szabályokat ilyen szigorúan veszük, még akkor is, hogyha az adott helyen az adott ipari létesítmény egyébként megfelel minden biztonsági követelménynek. Éppen ezért az exkluzív ellenőrzés kifejezést használnám, és azzal tudok egyet érteni amellett is, amiatt is aggódom, hogy olyan stratégiai partner országok számára nem nyitott, nem nyitott a harmadik partneres országok számára akkor, hogyha egyébként megfelelnek a feltételeknek. Also opportunities the participation from Britain tehát a Brexit után így kiszorulhat Nagy-Britannia, de bonyolult az együttműködés Norvégiával, Svájccal, Izlanddal. A bizottság állandóan azt mondja, hogy a KKV-k részvételét akarja előmozdítani, és különösen a közepes vállalatokét, és valóban az előkészítő fellépés tapasztalata azt mutatja, hogy a KKV-k részvétele az körülbelül 30 százalék, ami egyébként nem egy rossz szám, de nem szeretném, hogyha ez csökkenne azzal, hogy az alap nagyobbá válik. Éppen ezért a módosítóban arra teszek javaslatot, hogy a költségvetés legalább 20%-a az olyan dolgokat támogasson, ahol a részvétele a KKV-knak biztosított azok a fellépések, amelyek etikailag nem elfogadhatóak, kerüljenek elutasításra, vagy akár menet közben megszakításra. A projekteket vizsgáló szakértőknek azt is meg kell nézniük, hogy összeférhetetlenségek ne legyenek, tehát a szakértők maguk ne legyenek összeférhetetlenek. Én nagy örömmel fogok együttműködni a raportőrrel, illetve a többiekkel. Köszönöm. Most Virginia Rozier mégis megérkezett, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a raportőrnek a magyarázatáit. Nyilván senkinek nem kerülte el a figyelmét, hogy egyre nagyobb kihívások fenyegetik Európát, éppen ezért a védelem és a biztonság egyre fontosabbak. Az új kihívásokkal szemben meg kell védeni az európai polgárokat, ez egy közös célkitűzésünk, és ezért helyes az európai program, amely az ipart megerősíti, azon belül a védelmi ipart is. A programot elfogadtuk néhány hónappal ezelőtt. Ez a tíz éves visszaszorulást kívánja megfordítani a védelempolitikában, a védelem, az ipari védelemben, a védelmi iparban, illetve az iparban. Elkerülni a az össze együttműködés hiányát, a fragmentációt, a megkettőzését a kapacitásoknak, ami jellemzi a védelmi iparunkat. E, növelni kell a hatékonyságot, e, kialakítani a szinergiákat, az egymás kiegészítését, illetve a méretgazdaság, méretgazdaságosságot, természetesen a belső piac logikáját tiszteletben tartva. Hogyha részletesebben akarunk beszélni a véleményről, akkor egy sor dologgal egyetértünk, hiszen azok építenek a korábbi anyagokra. Különösen támogatom azt, hogy az interoperabilitást megerősítsük, illetve a 2009 per 80-as irányelvet is tiszteletben tartsuk. Ami az etikai felvetéseket illeti, örömmel látom, hogy a bizottság a projekt ellenőrzésnél lehetővé teszi a felfüggesztését azoknak a projekteknek, amelyek etikailag nem elfogadhatóak. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a parlamenti ellenőrzés is megvalósuljon, ez egyelőre nincs meg a szövegben aztán a harmadik országok részvételét is ellenőrizni kell, hiszen az Európai Uniónak vannak stratégiai érdekei. Ez alapvetően az európai szuverenitás kérdése, amit meg kell őriznünk. Még egyszer köszönöm a raportőrnek és a kollégáknak, nagy örömmel fogok velük együttműködni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Szulik úr következik. Ďakujem veľmi pekne. Nagyon szépen köszönöm. Egyetértek azzal, hogy ez az alap több integrációhoz vezessen a védelmi áruk tekintetében a közös piacon, és hogy az ár teljesítmény viszony jobban stimmeljen. Tehát a kettes és a tízes módosító az, amiről szeretnék beszélni, az Európai Unió Ban kevesebb a védelmi termék, mint az Egyesült Államokban, hiszen sokkal több a típus. Nagyon fontos az, hogy legyenek közös műszaki specifikációk, és hogy csereszabatosak legyenek, interoperabil, interoperabilisak legyenek ezek a termékek. Az ötös módosítóval is egyetértek. Itt legalább kettő részvevő országról van szó, és Nagy-Britanniát sem szabad elfelejteni, az ötös cikkben azt olvassuk, hogy az EFTA tagállamai, vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamai részt vehetnek, de például Nagy-Britannia így nem jön szóba. És főleg a védelem területén ez kár lenne. Hiszen szerintem Nagy-Britanniát itt explicit meg kellene említeni, és nem elfelejteni. Nem teljesen értem, hogy a szerzők hogyan jutnak erre a 13 milliárdos számra. Tehát nem véletlen ez a szám, de mindenképpen nyomás kellene gyakorolni abba az irányba, hogy ezek a kiadások maradjanak semlegesek. Tehát, hogyha itt 13 milliárdot írok be, akkor ezeket más eszközökből kell elvonnom, máshonnan kell elvonnom. Ne terheljük le a polgárainkat jobban, szerezünk valahonnan máshonnan forrásokat, vagy pedig csökkentsük ezeket. Köszönöm szépen. Sirdeván úr a GUE részéről. Köszönöm. Köszönöm az előadóra. gondolom nem fognak meglepődni, kedves kolléganők és kollégák, hogy az én frakcióm alapvetően kritikusan áll a bizottság javaslatával szemben. Nem csak azért, mert mások a konfliktus megoldásról alkotott elképzeléseink, mint ahogy ezt itt hallottuk a többi frakció képviselőitől, természetesen úgy lehetne összefoglalni, hogy antimilitarista álláspontunk van. Tehát, hogy igazából a regionális alapokból vegyünk el pénzt, és ezt juttassuk el az Európai Védelmi Alapba, ez szerintem nagyon-nagyon észszerűtlen. Munkahelyteremtésről le lehet szó, és hogyha munkahelyek jönnek létre, akkor ebből adóbevétel van, az adóbevételből az állam újabb munkahelyeket tehát amiből ismét adóbevétel van, és ezt akarják eh, itt megszüntetni egy európai védelmi alappal, amiről azt se tudjuk, hogy micsoda, milyen következményekkel jár. Nem tudom, hogy ez pozitívan hatna-e ki az Európai Unió társadalmi helyzetére. Még mindig nagyon eh, feszült a társadalmi helyzet számos tagállamban a néhány évvel ezelőtti válság miatt, és szerintem nem, nem megfelelő út az Európai Védelmi Alap arra, hogy eh, a társadalmi, a szociális problémákat megoldjuk. Tehát ezek lennek, lettek volna az elvi kifogásaim. És a jogi kifogások pedig a következő, tehát hogy ide a biztonság és a védelem eh, alá tesszük be ezt a védelmi alapot, eh, mi szerintünk ez eh, nem felel meg ez a szerződésnek, ez a szerződés szegés. Hiszen az Európai Unió működéséről szóló szerződés pedig arról szól, hogy tilos katonai kiadásokat finanszírozni, ez a 42 pedig kettes bekezdésben, és itt bizonyos lépéseket elő is irányzunk. Az előadó mindig a biztonság és a védelem politikára helyezi hangsúlyt, de mi kevesebb, de sokkal erősebb módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen! Most akkor visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen minden kolléganőnek és kollégának a véleményeket, ami pedig a témánkról szól, amely már a jelentéstervezetünkben is benne van, tehát a britek nagyon aktívak mindig ezen a téren. Politikailag meglátjuk, hogy mi a helyzet. Tehát igazából soha nem támogattam a Brexitet, soha nem szerettem, szerintem rossz, és szerintem a brit lakosság viszont úgy döntött, hogy kilépnek az Európai Unióból, nem tudom, hogy tudták hogy milyen következményei lesznek ennek de most, hogy legyen egy alapvető stratégiai keretünk az EU 27 tagállamának védelmi szempontból szükségünk van az Egyesült Királyságra, hiszen az Egyesült Királyságban is prioritást élvez ez a kérdés. Hát szükségünk van Európa védelme tekintetében az Egyesült Királyságra. A brit nép, a brit vállalatok úgy döntöttek, hogy semmi közük ne legyen hozzánk. Igazából sajnálom ezt, nem én döntöttem így, de igazából 2019 márciusában valóság lesz a Brexit. Beszéltünk Izlandról, beszéltünk Norvégiáról, nagyszerű, de nem beszéltünk az Egyesült Királyságról. Örülök, hogy beszélhetek a kollégákkal, hogy lássam, hogy mit érhetünk el. Minden esetben nyitott vagyok, nyitott vagyok arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a módosítóikat bevonni a jelentésbe, de ne felejtsük el az Európai Unió szuverenitásának a kérdését ebben a tekintetben, a védelem tekintetében. Én úgy gondolom, hogy itt kaptam egy általános támogatást, és örülök, hogy a kollégák hozzászólását majd integrálhatom a szövegembe, hogy hozzáfűzhettem a, mit mondtak, és mindenre lesz időm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje holnap dél, és a módosítókat pedig november 5-én tekintjük majd át. És most ezzel lezárhatjuk a délelőtti ülésünket, és délután találkozunk. Nagyon szépen köszönöm.